Guten Tag, meine Damen und Jó napot, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Mivel itt késik a szakbizottság a repülés késik, meg az alelnök is késik, ezért engem érted a megtiszteltetés, hogy legalábbis a bevezetőt elnökölhetem. Kezdjük is a napi rend tárgyalását. A napi rend elfogadható a jelenlegi formájában, úgy tűnik igen, köszönöm. Következő pontunk, elnöki bejelentendők. Tolmácsolás minden nyelven folyik, kivéve horváton. Azon nem. Aztán van egy változás a foglalkozási bizottság összeállításában. Tim Aker úr az EFDD frakció képviselője pótag lett, bár most nincs itt fizikailag, de üdvözöljük. Reméljük, jól fogunk együtt dolgozni. Van egy látogatói csoportunk is, akik németül is értenek, hiszen a kézműves kamara száz anhalt tartományi állami kamara tagjai. Schulze kollégám hívta meg őket, üdvözlőjük önöket itt. Ma izgalmas meghallgatást kísérhetnek figyelemmel. Egy a szakbizottságunk fő csapás irányába első témában. Delegációs utakra vonatkozó jelentés, Dánia volt a cél, március 17-e, 18-a, szakbizottságunk tagjai Kopenhágában voltak. A célja az útnak az volt, hogy példákkal ismerkedjünk meg, és cseréljünk tapasztalatokat a ifjúsági munkanélküliség elleni harcban, és a skills mismatch témájában. A mai ülés anyagában van egy összefoglaló, a delegációs út tartalmáról, illetve eredményeiről. Most pedig az első tartalmi pont a meghallgatás a 2020-as stratégia tárgyában, melyet egyfajta utánkövetésként szerveztük meg az Európai Parlament 2014. november 25-i állásfoglalását követve az EU 2020-as foglalkoztat, stratégiának foglalkoztatás politikai kihatásait taglaltuk akkor ebben a, az anyagban, ezt kísérjük most figyelemmel. A célkitűzése mindennek az, hogy a foglalkoztatási és szociális aspektusait ennek a stratégiának megfelelően értékeljük időközi, menetközi szakaszában is, és a civil társadalom, valamint az összes stakeholder részvételét segítsük az összes olyan területen, ahol foglalkoztás politikai vetületei vannak ennek a stratégiának. A végkövetkeztéteseket az Európai Bizottság nyílt konzultációs anyagában jelenítjük majd meg, és ezek új impulzusokat kell adjanak a 2020-as stratégia végrehajtásának. Röviden bemutatom mai vendégeinket. Akik jelen vannak, egyesek közülük is késnek, kicsit, kicsit improvizálni kell. Először örömmel üdvözöljük dr. Frank Jürgen Weise urat, aki elnöke az Európai Munkaügyi Hivatalok Szövetsége hálózatának, és ezen túl a Német Szövetségi Munkaügyi Hivatal második vendégünk François de Beauasszony, aki a belga szegénység és ö, rossz minőségi munkahelyek és ö, társadalmi kirekesztés elleni harc szervezetének koordinátora, aztán Ellen Nygren asszony, aki a svéd LO szakszervezeti szövetség tagja, valamint az Európai Kereskedelmi Unió Konfederáció tagja, a társadalombiztosítási kérdések szakértője és a, a nyugdíjbiztosítási rendszer munkahelyi nyugdíjak rendszerének szakértője. Aztán Barbara Helferich asszony, a Social Platform szervezet alelnöke és a Semester Alliance elnöke, és aztán itt van, vagy itt lesz Mauro Capello úr is, aki könyvvizsgáló, az, az audit ügynökség, a NUVEC, illetve kohéziós ügynökség, olasz ügynökség könyv, könyvvizsgálója, és Dorte Andersen asszony a Dán munkaadói szervezet EU szakpolitikákért felelős igazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Kezdjük közvetlenül akkor el a meghallgatást. Mindenkinek 8 perce van, hogy vitaindító előadását elmondhassa, és ezt követően aztán képviselőtársaimnak lesz lehetősége kérdéseket feltenni, illetve reflektálni. Weise doktor, kérem tehát, hogy akkor kezdjen neki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy ön is elmondta, 28 európai munkaügyi hivatal vezetőjét képviselem, akik egy, egy vezetői testület nek tagjai. Ők kell, hogy politikai irányadást adjanak arra, hogy mit tegyünk, és mi vagyunk felelősek a végrehajtás hatékonyságáért és eredményességért. Három címszóval nevezném meg e tanácskozás lényegét. Egyrészt az Európai Foglalkoztási Paktum értékelése a feladatunk, aztán a munka kell, hogy az előtérben legyen a, a munka akadályozza meg a szegénységet, a munka a cél, a munka a megoldás, és az úgynevezett atipikus munka, nem teljes időben végzett, nem teljes mértékben fizetett munka, csak olyan értelemben kaphat előnyt, hogyha belépést enged a munkanélküliségből a munkavilágába. És ezt követően kell aztán tovább lépnie a munkavállalónak. Ez nagyon fontos meglátás. Másrészt a munka nem egyfajta tömegcik, amit szétosztanak, és ezzel elfogy, hanem a munka munkát teremt. Tehát nagyon sok tagállamban még mindig van lehetőség arra, hogy a foglalkoztást ebben a szellemben növeljük, bővítsük. A harmadik nagyon fontos meglátása a testületnek a politikára vonatkozóan egyre fontosabbnak tűnik számunkra az, hogy nem csak a munkanélküliség ellen, mint egyfajta kár negatív jelenség ellen harcoljunk, hanem azt megelőzendő is együttműködjünk, például az oktatási ügyi rendszerekkel. Tehát egyfajta preventív feladat is elkállása. Másodszorban az európai munkaügyi hivatalok egyre profibbá kell váljanak, Kevés pénzünk van ahhoz, hogy nem jó struktúrákban költsük el, tehát meg kell határoznunk, hogy mi a jó munkaügyi hivatali munka sztenderdje, minőségi sztenderdje a polgárok számára, ezt kell felmérjük, megfelelő szakmai orientációt, tanácsadást adnunk már az iskolában, teljesen átláthatóvá téve a munkahelyeket, nem csak a, a a tagállami, hanem az európai szinten, és a pályázók számára online stratégiákat kell információs szolgáltatásképpen nyújtani, ám az utolsó szakaszban akár személyes tanácsadással segítve az elhelyezkedésüket. Aktív munkaerőpiaci programot kell indítanunk, ezek regionálisan nagyon különbözhetnek egymástól, tól, területről területre. Úgy gondoljuk, hogy ez ilyen harmadparitása. Tehát egyrészt, hogy a politika, a munkaadók és a munkavállalók szervezetei harmadonként jelenjenek meg a munkaügyi hivatalokban, ez fontos, ez a harmadolás, és a, a, a közszférát képviselő munkaügyi hivatali munka kell elsődleges szerepet kapjon, együttműködve persze a magánszférával és minden olyan partnerrel, akik a munkavilágában vagy oktatásban, képzésben szerepet vállalhatnak. Harmadsorban hiszünk abban, hogy az EU 2020-as stratégiája megfelelő módszertan ahhoz, hogy folyamatosan javíthassuk a helyzetet, helyén való az, hogy a meghatározott célok, ha az, nem mindig valósulnak meg, Ám az egy rossz megközelítés, hogy az év elején megbeszélt célokat az év végéig kell végrehajtani. A cél definiálása azt jelenti, hogy, hogy mindig újra igazítjuk a célokat. Tanulni kell a hibákból, újra kell uh, alakítani a célokat, ha nem jártak sikerrel annak elérésében. Az ifjúsági garancia jó példa arra, hogyan lehet átlátható módon 28 tagállamban összevetve a helyzeteket az eredményeket, mit értünk el, mit nem értünk el, mit tudunk egymástól tanulni, és ebből egy, ez nyilvános jelentést készítve tudunk tanulni egymástól, és ezt jelenti a közjogi munkaügyi hivatali munkát, indikátorokat is meg kell határoznunk olyan benchmark tanulási folyamatban, ahol egymással összevethető mértékekben és mércékben mérjük a munkánkat, és a jó példákat tudjuk nyilvánossá tenni. Ezzel érhetjük azt el, hogy mindenféle fenntartás nélkül tanulhassunk egymástól, a rossz példákat is, amelyeket az egyes tagállami hivatalok elkövettek, megismerve, anélkül, hogy, hogy e, szemrehányást tennénk egymásnak, pusztán azzal a célral, hogy javítsuk a munkánkat évről évre. Így módon például a Német Szövetségi Munkaügyi Hivatal Németországban bátorítja bizonyos szempontból ezt a munkát. 2005 óta 10 évbe telt az, hogy az akkor nagyon kedvezőtlen helyzeteket, például a nők munkavállalásának mértékében vagy a foglalkoztatásban való részvételi ö, számokat tíz év alatt sikerült ledolgozni és jó értékeket elérni. Számunkra a 2020-as stratégia fényében ez jó elem, és ebben szeretnénk további előrelépéseket előrányozni. Thank you, Mr. Weiss. Then I'll... Köszönöm szépen, Weisse úr. Madame de Bónak adom meg most a szót, tessék asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! nyolc percben megpróbálom elmondani a lényegét, lényeget arról, amivel mi foglalkozunk, hogy mi a mondani valónk erről. Először elmondom, hogy kinek a nevében beszélek. Azt hiszem, hogy senki nem ismeri túlságosan jól ezt a belga állami hivatalt, amiben, amiben dolgozom. Az a célunk, hogy a szegénység ellen felvegyük a harcot, és megfelelő szociális körülményeket teremtsünk, alap jogokat próbálunk garantálni. Nincs semmilyen olyan alapjog, amely kiállja a szegénység próbáját, a, ide tartozik az egészségügyi ellátáshoz való jog, a lakhatáshoz való jog. Ezt nagyon nehéz elérni, hogyha valaki szegény, és tudjuk, hogy a legtipikusabb betegség a szegények körében az a korai elhasználódás. Nos, ilyen alapjogokat próbálunk meg elismertetni, illetve ezeknek a betartása mellett próbálunk munkálkodni. Természetesen együtt működünk, és folytonosan konzultálunk azokkal, akik szegények, akik szegénységben élek, élnek, illetve a többi állami és egyéb hivatallal. Röviden elmondanám, hogy az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban milyen, milyen pozitívumokat látunk annak idején, milyen, ered, milyen konkrét eredmények valósulnak meg, és ebből milyen következtetéseket lehet levonni a jövőre nézve. Nos, mi az, ami érdekes volt számunkra, a, mi volt az, ami érdekes volt számunkra a 2020-as stratégiában? Először is a horizontális megközelítés, a, a, a hosszú távú szociális és horizontális inklúzió mindenképpen ilyen volt, de sajnos a gazdasági növekedés önmagában még nem szünteti meg a szegénységet és az egyenlőtlenségeket. Tehát a két dolgot egymás mellett kell megcélozni, egyrészt a gazdasági növekedés, második, másodszorban pedig, illetve ezzel párhuzamosan pedig a ö, szociális normák javulását. A szegénység elleni harc expliciten meg van említve a 2020-as stratégiában, erre majd visszatérek tehát egyfajta politikai akarat volt abban, hogy igazi eredményt érjenek el ezen a területen, és ezt mérni is lehessen. Van még egy harmadik pozitív elem, erről is szeretnék beszélni. Tehát számos indikátort használnak a stratégiában, hogyan lehet mérni a szegénység elleni harcot. Láthatják a diagramon, hogy miután több indikátort használnak, ezért többféle olyan csoportot lehetett azonosítani, akik szegénységben élnek. Tehát különböző alcsoportok is vannak itt, láthatják a, láthatják a különböző metszetekben, hogy kik azok, akik igazán szegények, akiknek alacsony munkaintenzitása, akik komoly anyagi lemondással élnek, és akik a szegénységnek vannak ítéve. Hát az eredményt tudják, hogy milyen, nem nagyon van eredmény ami, főleg ami a szegénység csökkentését illeti, a szegénység növekszik, nem csökken, ezt nem én mondom, hanem a review bizottsági nyilatkozata, vagy bizottsági közlemény is kimondja ezt, úgyhogy nem sikerült ezt a problémát megoldani. Általában a hivatalos, a hivatalos adatok kevesebbet mutatnak, mint ahány ember valójában szegénységben él. Például Belgiumban nem veszik figyelembe azokat a személyek, személyeket, akik például vedél nélkül élnek, ezeket, ezekkel az emberekkel nem foglalkozik a statisztika, nyilván más országokban mások a statisztikai normák, de mi azt próbáljuk elérni, hogy a különböző mintákban foglalkozzanak ezekkel az emberekkel is, akiknek nincsen bejelentett lakhelye, Természetesen nagyon fontos ezeket a személyeket, mint hogy az összes európai polgárt bevenni a mintákba. A bizottsági közleményben szerepel az is, hogy hatékonyan kell a szegénység ellen fellépni. Mit láthatunk? Azt, hogy pontosan az inkluzív és szociális kérdésekre jutott a legkevesebb pénz, sokkal több pénz jutott a gazdasági növekedésre, tehát például a szociális juttatásokhoz való jogok hátrányt szenvedtek, ugyanígy a minőségi munkahelyek létrehozása. Hogyha ezzel nem változtatunk, akkor a szegénység nem fog csökkenni. Európában elég az Európában egyre növekvőben van a részmunkaidős munkahelyek száma, az olyan munkahelyek száma, amelyet nem kapnak méltó bért az emberek. Ezek egyre nőnek, ezek a nem méltányos munkahelyek, és, vagy az olyan munkahelyek, amelyek, nem, amelyek csak megadott időszakra szólnak, és sokszor túlkvalifikált emberek vállalják el ezeket a munkákat. Nézzük a jövőt. Hát a jövő az lenne, hogy ismételten horizontális megközelítést tudjon elfogadni, ez a, vagy megvalósítani ez a stratégia, ahol szerepelnek a szociális kérdések is, illetve a, a gazdaságpolitikai megfontolások is. Ennek elvileg megvannak az eszközei, például van egy horizontális szociális klauzula, ez az Európai Unió működésről szóló szerződés 9-es cikkében van, és ez nagyon fontos alappillére az Európai Unió szociális politikájának. Másik módja annak, hogy ezt elérjük, az lenne, hogy integráljuk a különböző célkitűzéseket, koherensen és horizontálisan kellene ezeket egyszerre alkalmazni, nem pedig elszigetelten. Ez az egyetlen módja annak, hogy a szociális kirekesztés és a szegénység ellen harcoljunk. Hogyha nem így járunk el, hanem elszigetelten kezeljük a célokat, akkor elképzelhet, hogy pont az ellenkező eredményt érjük el. A tagállamokban ugyanígy a nemzeti reformprogramokban ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítani ennek a két megfontolásnak, mint az európai stratégiában. Nálunk Belgiumban sajnos az a helyzet, hogy a gazdaságpolitikai kérdések nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a szociális vagy az inkluzióval foglalkozó kérdéseket. A cél az tehát, hogy munkahelyeket hozzunk létre, de nem akármilyet, hanem minőségi munkahelyeket, illetve az oktatás és a képzés is rendkívül fontos, általában a legkevésbé képzett emberek vannak a legjobban eltávolodva a munkaerőpiasztól, ők a hosszú távú munkanélküliek. Igazi szociális háló kell, ami igazán véd, még a leggyengébbeket is védi, tehát, kérdé, tehát probléma az is, hogy mennyi a ö, szociális segély vagy munkanélküli segély, de ne felejtjük el, hogy valószínűleg nőni fog azoknak a szem, akik erre rá vannak szorulva. Tehát úgy gondolnám, hogy egy igazi méltányos igazi méltányos jövedelmi forrásra kéne töregedni, és arra, hogy a munkaerőpiac mindenki számára elérhető legyen. Úgy gondolom, hogy alapjog az, hogy mindenki számára elérhető legyen a munkaerőpiac. negyedik prioritás pedig a részvétel. a kedvezményezetteknek megfelelően kell magukévá tenni ezt a stratégiát, vagy az, hogy ehhez alkalmazkodjanak. Így sokkal hatékonyabb lesz az egész stratégia, az egész terv, mint hogyha fölülről diktálnák ezeket az intézkedéseket. Második és utolsó pont. Nagyon fontos az, hogy nem csak nem csak pontos cél eredményeket tűzünk ki, ezek természetesen elengedhetetlenek, de ezeket ki kell egészíteni, mert hogyha ezt nem igészítjük ki más horizontális megközelítésekkel, akkor úgynevezett lefelezés fog bekövetkezni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő módon beruházunk, hogy a, az egyenlőtlenségek megszűnjenek, pedig ugye ennek az egész stratégiának az legyen, az, legyen a, az volt a lényege, hogy az egyenlőtlenséget megszűnjenek. Fontosnak tartom az alapjogi ügynökség munkáját is, amikor a szakértők amikor a szakértők erről szoktak beszélni, úgy szokták ezt elmagyarázni, ezt a társadalmi kirekesztettséget, hogy amikor én ugye, mint szakértő szegényekkel tárgyalok, akkor velem szemben most öt ember van, de az a célunk, hogy 2020-ban már csak egy ember legyen velem szemben. Kvalitatív megközelítésre van szükség. Azt kell felmérni, hogy lehet hosszú távon tartósan kilépni a szegények köréből, és nem csak azt a pontot kell, azt az egyetlen momentumot kell megvizsgálni, amikor egy ember éppen kilép a szegénységből. Ezt szeretem mondani, én köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Debő asszony, be kellett mutatkoznia, de azért elmondom én is, hogy a belga szegénység elleni küzdelemmel, bizonytalan munkavégzéssel és társadalmi kirekesztéssel foglalkozó szolgálat képviseletében szólalt fel. Köszönöm szépen, tehát most Ellen Nügrén asszony következik, aki a Svéd Szakszervezeti Szövetséget, az ELOT képviseli, és ugyanakkor tanácsadóként az Európai Szakszervezeti Szövetségnél is dolgozik, szociális védelmi kérdésekről és foglalkoztatási nyugdíj kérdésekről fog beszélni. Köszönöm szépen, akkor svédül fogok beszélni, mivel van rá lehetőségem. Az elót képviselem tehát, amely az egyik leg, a három eh, legnagyobb svéd szakszervezeti szövetség közül az egyik. Ez az a három fontos szervezet, amely nálunk működik. Az ELO a munkavállalókat szervezi, a TCO, a, és a SZÁKÓ pedig a ö, felső, felsőbb végzettségű munkavállalókat képviseli, és együttműködünk a nemzetközi szervezetekkel is. Svédországban a szociális partnerek közti együttműködés az Európa 2020-as témákkal, szem, témák szempontjából igen jó. Természetesen mindig lehet mindennen javítani, de úgy gondoljuk, hogy a szakszervezet véleményét mindig tisztelettel fogadják ez a három szervezet, tehát az ELO, a TCO és a SZÁKO az, amely a szakszervezeteket tömöríti. Az ELO-ban 14 szövetség tömörül a munkavállalók hozzánk tartoznak, és a a svédországi munkavállalóknak majdnem 80%-a szakszervezeti tag, különböző prioritásaink vannak az Európai Uniós kérdésekkel kapcsolatban, de az együttműködés nagyon jó. A munkaadóknak is vannak különböző szervezetei, külön egy az állami munkaadóknak, és külön egy a magánmunkaadóknak Rendszeresen tanácskozunk egymással az Európa 2020-as stratégia kapcsán is. Azon kívül évente egyszer legmagasabb szinten is tartunk egy gyűlést. Az év folyamán pedig tisztviselői szinten szoktunk egymással találkozni. Most az ország specifikus jelentésekkel kapcsolatban volt legutóbbi lehetőségünk arra, hogy az álláspontunkat egymással kicseréljük. Ott jelen voltak a minisztériumok, és az állami szervezetek képviselői, és annak érdekében, hogy a megjegyzéseinket meg tudják hallgatni. A szakszervezetek és a munkaadói szervezetek évente egyszer írásban is hozzájárulnak a kormány munkaügyi jellegű munkájához, amiben a jövőben alkalmazandó perspektívát véleményezik. A foglalkoztatási kérdésekről azt tudjuk mondani, hogy az egyelőre megáll, megállapított célok nem megfelelőek, és ezért nagyon fontos, hogy a stratégiát átdolgozzuk, és megnézzük, hogy mi az a stratégiában, amin javítani lehet. Az Európa 2020-as stratégia szociális jellegű céljai magasra törőek és fontosak, de a nyitott koordináció, módszere eh, és a, kö, és a nem kötelező jellegű mutatók együtt nem eh, érik el az kívánt hatást. A, eh, az államok között jobb együttműködés szükséges, kell egy közös szociális terv Európa szinten, és mindent meg kell próbálni minél jobban összehangolni. 26 millió munkanélküli van Európában, 200 ezer olyan olyan a szegénységben élő ember, és az európai az európai szervekkel együtt meg kell próbálni egy jobb Európa 2020-as stratégiát kialakítanunk olyan nagyra törő célokkal, amelyek megfelelnek az elvárásainknak, tehát intelligens, fenntartható, inkluzív növekedést tűztünk ki magunk elé, ezt kell megpróbálnunk elérni. Abba kell hagynunk a megszorítások politikáját, hiszen a, csak így tud az Európa 2020-as stratégia megfelelő eredményekre jutni. Minden érdekeltet jobban össze kell vonni, be kell vonni, jó munkahelyek megteremtése a lényeg, és az, hogy megelőző produktív intézkedések legyenek, és hogy mindezt a többi politikai követelménnyel is összekessük köz. Tehát egy valódi szociális napirendre van szükség. A tagállamok nem törhetik meg ezt a lendületet, nem állíthatnak kevésbé ambiciózus célokat maguk elé az e, európai szinten plurális nyílt vitát kell tartanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Helfer is asszony kapja meg, aki a Social Platform és a Semester Alliance elnöke. Tessék asszonyom, menni a szó. Yes, thank you very much, and uh, on behalf of the... Köszönöm szépen a Social Platform és a Demokratikus Fentartó Szemeszter Európai Platform nevében szeretném megköszönni a meghívást erre az ülésre, melyet nagyon fontosnak tartunk, tudnilik, a 2020-as stratégia ugye ritkán adódó lehetőség, mindenki fel kell készüljön rá, és fel kell készüljön a végrehajtására. Örülünk ezért, hogy a parlament meghallgatja a civil szervezeteket is. A civil társadalom is nagy várakozásokkal fordult az időközi áttekintés lehetősége felé, és nagyon csalódtunk abban, hogy ez év végére csúszott, vagy jövő év elejére ez az időközi felülvizsgálat ennek, ez nem csak csalódásra ad okot, hanem, hanem beláthatatlan hatása lehet a, az egész eredményességére is. Az Európai Társadalmi Platform 46 fő európai NGO-t egyesít, akik a szociális munka területén aktívak, tagállami szinten is. Az európai szemeszter a szociális demokratikus fenntartó szemeszter szervezete pedig a platform, sokan a platform tagjai. Ez a szemeszter azért ül össze fél évenként, hogy egyesítse a civil szervezeteket. 2011 óta ülünk össze, hogy értékeljük az európai szemeszter végrehajtásának eredményességét, főleg a, a szociális címsoron levő célok vonatkozásában. Tehát a platform egy kicsit szélesebb körű tagsággal bír, úgyhogy annak elnök, alelnökeként fogok itt most főleg beszélni. A platform az európai szemesztert kritikus fényben értékeli, különösen a be nem tartott ígéretek és erre nem hajtott szakpolitikák tekintetében. Jelenleg 5 millió emberrel több él szegénységben, mint 2010-ben, a foglalkoztatás csökkent 68 százalék, a nők esetében 63 százalék. Ez 7 százalékkal marad a cél szám alatt. Azt is látni kell, hogy hatalmas. A nemek közötti bérkülönbség kb. 16%, százalék, és még magasabb a nyugdíjak vonatkozásában 39%. százalék. Luxemburgban 46 százalék, Németországban 44 százalék a nyugdíj különbség a nemek között. Ezek elképesztő szakadékok, mutatják, hogy mennyire nem jól működik az európai szemeszter. Uh, <coughs> uh, Tehát valami nincs rendben, ez látszik. Tehát a szemeszter a címsor célok 2011-es elérését vizsgálja, főleg gazdasági és pénzügyi politikák kapnak figyelmet, a makrogazdasági szakpolitikák vannak a végrehajtás homlokterében, és az ország specifikus ajánlások is, főleg a, az államházatási eh, adóság, illetve a kiadások csökkentésére irányoz, irányoznak. Nagyon kevéssé koherensek a, a célok, és az azoknak szentelt figyelem és ez persze több szegénységet is okoz nyilvánvalóan. Az Európai Szociális Platform három fő ajánlást fogalmaz meg. Egyik a szakpolitikák konzisztenciáját irányozza elő és látható folyamatokat. A 2020-as stratégia teljes architektúráját át kell tekintsük. Az, hogy a célok és a célok elérésére szánt eszközök hogyan illeszkednek és nagyobb átláthatóságra is szükség lesz ezekben a folyamatokban, melyekkel a 2020-at és az európai szemesztert figyelemmel kísérhetjük. A második ajánlásunk a szociális célok felé haladás figyelemmel kísérés az előttem szóló ezt taglalta, tehát a szegénységet kell csökkenteni, a társadalmi integrációt erősíteni, a egyre növekvő különbségeket kell csökkentenünk, jó minőségi munkahelyek teremtésére kell törekednünk, nem csak úgy általában munkahely teremtésre is. Az oktatás er kell erősíteni a 2020-as stratégiában. A harmadik ajánlásunk pedig a stakeholderek bevonását érinti. Tagállami szinten is, meg bizonyos szempontból európai szinten is jobban, mélyebben kell részt venni a civil társadalomnak. Jelenleg ők nem jelennek meg az értékelésben, meg a monitoringban sem a szemeszter folyamatában. A CSR-ok és a nemzeti reformprogramok leírá, megírásában és végrehajtásában. A civil szeretekkel való konzultáció, ha van is, nem igazán konzisztens, nagyon gyakran csak egy, letudják egy-egy találkozóval, és aztán nem vonják be a nemzeti hatóságokat, civil szervezeteket a továbbiakban. Ami a szakpolitikák közötti konzisztenciát és a látható folyamatokat illeti, az első ajánlás volt ez. Újra és újra elmondjuk, hogy a szociális dimenzió háttérbe szorul a gazdaságival szemben, holott a kettő egyensúlyra van a szükség a szemeszter összefüggésében. Láttuk azt is, hogy nem elég eredményes a végrehajtás, ezzel foglalkozni kell a felülvizsgálat során. Azt is ajánljuk aztán, hogy legyen egy ex-ante koordináció az államháztatási, gazdasági és szociálpolitikák és cselekvések összehangolására, legyen ex-ante, meg ex-post, nemek közötti esélyegyenlőségi vizsgálat, tekintettel a bérkülönbségre és a nyugdíjkülönbségre. Másodszorban konkrét cselekvésekre van szükség az összes cím sor célban az éves növekedési vizsgálat során, és azt is kérnünk kell, hogy a CSA minden tagállamra megvalósuljon, különösen a szegénység mérésére. Jelenleg a trojka országokat kizárják a CSR végrehajtásából, ez nagyon gyenge helyzetbe hozza őket. Fontos tehát, hogy minden tagállamban megvalósuljon a CSR. fontos, hogy létrejön egy olyan keret, amely mainstreaming révén minden szakpolitikában megjelenti alapjogként a nemek közötti esélyegyenlőséget, és éves progresszív jó jelentésekre van szükség, mely a foglalkoztási teljesítmény és szociális védelmi teljesítmény monitoringját irányozza elő. A egyes szervezetek dicsérik a scoreboard ö, értékelő rendszert, ám ki kell igészíteni egy olyan rendszerrel, amely prevenciós intézkedéseket is elindít olyan esetekben, amikor a társadalomban tátongó szakadékok vonatkozó célok nem valósulnak meg. A scoreboard értékelő táblázat jót tenne, hogyha a, a szélséges szegénységet mélyebben elemeznénk, és felülvizsgálnánk a jelenlegi indikátorrendszert, kicsit egyes csoportokra jobban specifikálnánk ezeket, és egyes sajátságos helyzetekre. Ahhoz, hogy a szociális célokat elérjük, átfogó cselekvési tervekre van szükség. A célokat meg le kell bontani egyes célcsoportokra, nemek szerint, tematikus kérdések szerint, nem csak egészségügy és oktatásügy vonatkozásában a szociális beruházási csomag utánkövetésére is szükség van, különösen a, az aktív inkluzió, a munkában élők szegénysége, a, a e, lakás nélküliek esetében és a minimum bérből élők körére lebontva. A harmadik téma pedig a stakeholderek részvétele vonatkozásában mi folyamat civil társadalmak részeiben elemzik a szemesztert, ám még nem kaptunk lehetőséget a nemzeti és európai hatóságokkal folytató strukturális párbeszédre, ahol elmondhatnánk meglátásainkat, meg a monitoring eredményét. Vannak országok, mint Spanyolország és Írország, ahol a konzultációs folyamatok sokkal jobbak, mint máshol, és itt a civil társadalmak leülnek a pénzügyminisztériumok, a gazdasági minisztérium és a szociális minisztérium munkatársai. Ez jó példa, máshol azonban nem látjuk jelenleg a stakeholderek ilyen mértékű bevonását. Inkább csak letudják ezt ilyen állintézkedésekkel. Holott ezért fontos, hogy ezt a struktúrált párbeszédet jól megszervezzék a tagállamokban is, erre vonatkozóan is vannak ajánlásaink, és ilyenkor a partneri elveket is jobban végrehajtnák az ESSA végrehajtásában ahogy ezt egyébként elő is irányozza a szabályzat. Utolsó meglátásként a civil szervezetek, meg a European Social Platform tagja, tag szervezetei a jelenlegi országspecifikus ajánlások rendszerében való változásokat üdvözlik. Azonban látjuk, hogy a megszorító politikák tovább folytatódnak. A szegénységgel foglalkozó országspecifikus ajánlások megnőttek a foglalkoztásokra koncentrálnak meg a versenyképességre, és nem arra, hogy min jó minőségi munkahelyeket teremtsenek az emberek számára, és hogy, hogy és hogy a, a munkanélküli segélyről a, a gyenge munkahelyek felé terelik az embereket. A, a stratégia kapcsán azon gondolkozzunk, hogy vajon az a módszertan, melyek révén csökkentették az országspecifikus ajánlásokat, anélkül, hogy meghatároznák, hova akarunk haladni, miért alakult ez így ki? Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Mauro Capello következik. Auditorhoz van szerencsénk, aki az audit hatóságot képviseli, illetve a nemzeti kohéziós politikai hatóságot Olaszországban. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is hadd köszönjem meg önöknek, hogy személyesen engem hívtak meg. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon. A 2020-as európai stratégiának a felülvizsgálatáról szeretnék ma beszélni, arról, hogy a, a képzés, az átképzés mennyire generálhat munkahelyeket. Úgy vélem, hogy a 2020-as stratégia célkütőzései közvetlenül kapcsolódnak a polgárok azon kapacitásához, képességéhez, hogy kreatív módon tudjanak gondolkodni. Ez egy emberi tulajdonság, el kell azon tehát gondolkodni, hogy mit is jelent az emberi ö, agy szervezettsége. 2008-ban az Európai Parlament úgy döntött, hogy a 2009-es év lesz az innováció és a kreativitás éve Európában. Ehhez tartoztak útmutatások is, és ez jelentette, a 2006-os, vagy ez volt, a két, ez egy 2006-os ajánlás, ebből 2006-os ajánlásból származott mindez, amely a folytonos, az élethosszig tartó tanulásról szólt. Ebben az is szerepelt, hogy meg kell tanulni, tanulni de arról, nem volt szó ebben az ajánlásban, hogy a gondolkodásmódunk, az agyunk hogyan működik. Hogyan jöttek létre akkor ezek az elvek? 2014 volt az agy éve, de azt hiszem ez is egy elvesztegetett alkalom volt, mert 2014-ben egy nagyon fontos témának szenteltünk figyelmünket, amely tényleg nagyon fontos különböző ideg, gyógyászat és egyéb betegségeknek, illetve a mesterséges intelligenciának, de máshol nem beszéltünk. Akkor mit kéne tenni? Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Szerintem az intelligens növekedés fejezeten belül egy új, fejez, egy új fejezetre van szükség, vagy új alfejezetre a gondolatok felfedezése, vagy az elme felfedezése, ez minden európai számára fontos, azok számára is, akik képzésben, oktatásban vesznek részt, ezeknek az embereknek el kell magyarázni, hogy hogy működik az elménk, hogy működnek az úgynevezett kortikális tevékenységek az agyunkon belül, milyen technikákkal tudjuk elménket a lehető legjobban felhasználni, foglalkozásunkhoz képest, vagy foglalkozásunk függvényében. Akik a reklámmal foglalkoznak, azok nagyon jól tudják, hogy milyen erős asszociációs képességei vannak az elménknek. Ezt kell kihasználni. Hogyan lehet mindezt megvalósítani? Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, én egy olyan európai évet szeretnék, amit az elméről szól, az elme képességei, ez lenne a pontos címe és jó lenne, hogy a különböző konferenciák, szemináriumok, viták foglalkoznának a témával, bevonva ebbe különböző olyan személyeket, akik a oktatásból, vagy a képzésből érkeznek, tehát olyan szakértők, akik aktívan foglalkoznak ezzel a kérdése, Tudni kell, hogy az elménk milyen technikákkal rendelkezik, milyen technikákat használ, A mind mappingről beszélek, a brainstormingról, a problem solvingról és, az, és a különböző mnemotechnikákról. Ezen európai év során reklámozni kéne azt, hogy milyen módon lehet a képzéseket optimalizálni, illetve tagállami szinten is meg kéne ezt valósítani, és európai szinten is. Az lenne a javaslatom tehát, hogy az egyes operatív programokban ezeket a technikákat tanítsuk meg. Brainstorming, mind mapping, problem solving, probléma megoldó technikákat. Ezeket kell a matematikán, az irodalomon, a tudományon, vagy a jogi tanulmányok, a fizikai tanulmányokon belül tanítani. Ezt kellene oktatni és úgy vélem, hogy az európai dokumentumokhoz csatolni kéne egy elmetérképet, hogy egy európai tanácsi határozat, vagy egy ajánlás, vagy bármilyen európai dokumentumról van szó, hogyan térképezhető fel. Azt hiszem, hogy egy bajnokságot is nyithatnánk, egy olyan versenyt, amely egyfajta elmebajnokság lenne. Négy területen folyna ez, mondjuk fiatalok számára. Mindmappingről, brainstormingról, a mnemotechnikákról és a probléma megoldásról lenne szó, szóval ez lenne a négy sportág, úgymond. Ahol használták ezeket a technikákat, mindig hatalmas eredményeket értek el, sokkal motiváltabbak lettek a diákok, és a minőség, tehát a tanulás minősége is sokkal jobb lett. Azért javaslom ezt, mert úgy gondolom, hogy a mentálisan analfabéta lakosságot egy kicsit olyan lakosságot alakítsunk ki, amely mentálisan is a helyzet magaslátán van. Valaki azt mondta, hogy olyan az elme, mint egy, mint egy, egy tövernyő. Veszély esetén ki kell nyílnia. A kérdés az, hogy van-e bátorságunk ahhoz, hogy kiugorjunk a magaslatból. Én önöket arra kérem, hogy legyen meg a bátorságuk ahhoz, hogy ezt elindítsák, ezt a folyamatot. Ilyen Európa. Köszönöm. Thank you very much. Be Köszönöm szépen. Legyünk bátrak, tulajdonképpen ez volt az üzenet a felszólásnak. Köszönöm szépen. Az utolsó előadónk Dorte Andersen asszony, aki a Dán Munkadók Szövetségének Európai Uniós Politikai Főosztály vezetője. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, és um, legelőször is Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Én a Dán Munkadók Szövetségét képviselem, aki a munkadók fő szövetsége Dániában, és körülbelül 25 ezer Dán vállalatot képvisel. Ez körülbelül a Dán foglalkoztatottak felét érinti. Három konkrét javaslatom lenne arra vonatkozólag, hogy egy felülvizsgált Európai, Európa 2020-as stratégiának <clears throat> milyen fontos elemei lehetnének. Kicsit nehéz utolsónként megszólalni, hiszen nagyon érdekes előadásokat hallottunk, de minden tőlem telhetőt megteszek. Tehát az első az, hogy a foglalkoztatást tegyük prioritásaink elejére, aztán kicsit nagyobb, hosszabb perspektívát kell adni a 2020-as stratégiának, meg kell nézni, hogy 2020 után hogy szeretnénk tervezni a munkánkat. A másik javaslatunk a benchmarking, amit szinten valaki már megemlített a mai nap folyamán, tehát hogy tanuljunk ezekből az összemérhető részcélokból. Itt a az oktatás első helyre helyezés, és különösen a szakoktatás kiemelése fontos, és az, hogy ennek mindenképpen a minőségére koncentráljunk. Az utolsó tanácsunk pedig talán inkább a tagállamoknak adott tanács, az, hogy a munkaerőpiac képviselőit sokkal aktívabban vonják be a, ebbe a munkába. Európában hogy néz ki a helyzet ma, és talán hogy fog kinézni kicsit később? előre tekintve. Lehet, hogy kicsit jobb a helyzet, mint néhány éve volt, de azért nem jók a kilátások, ugyanis a növekedés nem nálunk tapasztalható, hanem máshol. Ezen kívül Európa öregszik is. Egy olyan kis ország, mint Dánia különösen függ a munkaerőpiactól, és attól, hogy az európai munkaerőpiac jól működjön. Nagyon ö, nagy mértékben exportálunk Európába, és annak ellenére, hogy nálunk a foglalkoztatás 80%-os, nagyon fontos számunkra is, hogy Európában is jó a foglalkoztatási helyzet. Már pedig ez most nincsen így. Ezért az a fontos, hogy a foglalkoztatási célokról nem mondjunk le, azt minden, azokat mindenképpen ahhoz ragaszkodjunk, de a növekedést is figyelnünk kell, illetve meg kell nézni, hogy milyen kihívások állnak előttünk 5-10-15-20 év múlva, és azt is meg kell tekintenünk, hogy a jövőben hogy fog majd kinézni a munkaerőpiaci kínálat. Minél több e, embert vissza kell e, juttatni a munkaerőpiacra, a szociális juttatások helyett munkába kell állítani, paradox helyzet az, hogy nagyon sok olyan dámvállalat van például, ahol munkaerőhiány van, még akár szak, szakképzett munkaerőből is, ugyanakkor pedig munkanélküliség. A, különösen a nők munkaerőpiacra való visszajuttatása nagyon fontos. Aztán jön a következő fontos társadalmi csoport, a fiatalok, és ezen belül is az oktatás kérdése. A parlamentben nagyon sokat beszéltek a szakpolitikákról, a szakok, szakoktatásról, és hogy ez a munka alapú módon legyen kialakítva. Dániában is a magánszektor nagyon-nagyon fontos alapját képzik a szakmunkások. Ennek ellenére azt látjuk, hogy egyre többen választják a felsőoktatás útját, és egyre kevesebb a szakmunkás. Európa más részein is ugyanezt tapasztaljuk hogy hát akármennyire is erősen fogalmazok, de a munkanélküliségnek képezzük a fiatalokat. És ennek nagyon súlyos társadalmi és gazdasági következményei is vannak. Tehát az első tanácsom erre vonatkozólag az lenne, hogy sokkal jobban figyeljünk oda a szakképzésre az új 2020-as stratégiában. Második tanácsom a bench learning kapcsolatban az, hogy európai szinten sokkal aktívabban használjuk ezt az eszközt ki annak érdekében, hogy a szükséges reformokat végre tudjuk hajtani, és folyton ö, mérjük, folyton értékeljük az tagállamoknak azokat az intézkedéseit, amelyek jól működő munkaerőpiacot eredményeztek, több foglalkoztatást eredményeztek, annak érdekében, hogy a vállalatok is merjenek terjeszkedni, hogy merjenek aktívabban tevékenykedni. Tehát meg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyek az Európában végrehajtott reformok kon belül működőképesnek bizonyultak, és ezeket Európa szinten el kell terjeszteni. Felmerülhet a kérdés, hogy a, hogy a, kett, hogy a kettős képzés terén is érdemes lenne egy európai szintű összehasonlítást végezni annak érdekében, hogy ennek a jó eredményeit is figyelembe tudjuk venni. Végül pedig a, a szak, különböző munkaerőpiaci érdekeltek, a szociális partnerek szerepe. Ugye Dániában van egy ilyen grémium, egy kapcsolati bizottság, amelyben pontosan a szociális partnerek minden érdekeltje, minden része ö, találkozik. Ö, és ha az új Európai Bizottság nem is ért el még egyelőre eredményeket ezen a téren. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne európai szinten is ezt meggondolni, mert nemzeti szinten, még Dániában sem működik rendesen ez az együttműködés. Pedig Dániában a munkaerőpiac képviselői többször is felszólították a kormányt arra, hogy próbáljon meg szorosabb együttműködést és gördülékenyebb párbeszédet teremteni a munkaerőpiac különböző képviselői között. Hiszen úgy sokkal könnyebb közös megoldásokat találni, amelyekkel mindenki elégedett. Az utolsó tanácsom, javaslatom mm, az lenne, amit talán nagyon sokan elfelejtenek, az, hogy az európai 2020-as stratégiát úgy tegyük úgy tegyük hangsúlyosabbá, hogy kötelező jellegű célokat tűzünk ki talán el, meg kellene gondolnunk, hogy nem lenne jó például nemzeti reform szerződések keretében kötelező célokat kitűzni. Erről egyébként volt már szó néhány évvel ezelőtt, de aztán valahogy elfeledkeztünk róla. Hiszen nagyon fontos ez a munka a vállalatok számára, az alkalmazottak számára is, és bizonyos nagyobb mértékű kötelező jelleg elősegíteni ezt a munkát. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a szót. Thank you for six... Köszönöm szépen a hat izgalmas előadást. Most pedig megadom a szót a koordinátoroknak első körben, vagy helyetteseteiknek. Először a néppárt nevében Schulz, Scholze úr parancsoljon. Köszönöm szépen. A néppárti frakció nevében szeretnénk megköszönni, hogy elfáradtak ide, megáltogattak bennünket, és azt, amit elmondtak, nem csak érdekes volt számunkra, hanem egyik másik ponton tovább gondolkodtat bennünket. Szeretnék néhány pontra magam is reflektálni, amelyek az előadásokban elhangzottak egyetértünk abban, hogy a munkahelyteremtés Európában első rangú prioritás kell legyen. Ezt mindannyian így gondoljuk. És a több, a több, a több is hallottam persze azt, hogy különféle módon látjuk a munkahelyeket, vagy másképpen lehet meghatározni ezeket. Ám mindenképpen a munka fontos pont, és ha lehet, hogyha eleinte nem olyan jól fizetett munkahelyről van szó, vagy részben nem felel meg az illető képzettségének, ott is lehet aztán tovább jövőteni. Fontosnak tartom azt a megállítást, hogy a munkahely több munkahelyet teremt. Tehát a munkahelyek nem egyfajta ö, ö, határos vagy, vagy korlátos javak, hanem nem szabad félnünk az innovációtól. Az is fontos, hogy lássuk a demográfiai helyzet miben létét. Ez a téma nem csak számomra, mint német számára nagyon fontos, hanem nagyon sok más Európai Uniós tagállamban hasonló fest a helyzet, így az idősebb munkavállalók foglalkoztatása meg a nők foglalkoztatása, a jobb, az életen átvaló tanulás elősegítése és a határon átnyúló munkavállalási lehetőségek nagyon fontosak lehetnek a demográfiai helyzet láttán. Az ország specifikus ajánlásai a szemeszternek kötelezőek kéne, hogy legyenek, ugyanakkor a lehetőséget kell teremtsenek a nemzeti reformtervek erőteljesebb végrehajtására. Fontos pontok ezek, sokkal több gondolatom van, de időm meg nincs, hogy elmondjam, ugye? Két perc van csak. Hát akkor hagyok időt a többi frakcióbeli kollégának is. Thank you. We'll go to the court. Köszönöm szépen. A szocialisták, demok, szocialisták és demokraták koordinátora Jutta Stein Duki a szó. Köszönöm szépen minden előadónak az előadás. Nagyon fontos impulzusokat adtak nekünk, amelyeket tovább tudunk uh, majd tovább tudjuk majd ezeket vitatni lehet, hogy nem volt mindig minden egészen meggyőző. Például volt valaki, aki azt mondta, hogy a munkahelyteremtésnek prioritást kell adnunk, de számunkra az is fontos, hogy ne bármilyen munkahelyek legyenek ezek, hanem jó minőségű munkahelyek. A statisztika is ezt mutatja. Hát Vájze úrnak ezt a kérdést intézném mint a munkaügyi hivatalok szervezetének vezetője, azt tapasztaltam, hogy a bizonytalan munkavégzés csak zsákutca, és hogy az, az lenne a jó, hogyha jó minőségű állásokat, munkahelyeket teremtenénk, nem csak Németországban, hanem Európában is, ha megnézzük ezt a fejlődést, akkor azt látom, hogy, ami, hogy amióta abba hagytam az ezzel való foglalkozást, még rosszabb lett ebből a szempontból a helyzet. Aztán sokan beszéltek arról, hogy mennyire, mennyiben legyen kötelező az európai 2020-as stratégiai illetve hogy ennek, ezeknek a kitűzött céljai mennyire legyenek kötelezőek. A szegénységet tekintve azt mondtuk ugye, hogy 20 millióval szeg, kevesebb re szeretnénk csökkenteni a szegények számát, ehelyett 7 millióval nőtt a szegények száma Európa szerte. Ebből kellene tanulnunk, azt kellene megtanulnunk, hogy szükség van a kötelező célokra. Bolyasszony azt mondta, hogy a sikeres politika fontos elemei mi, mi, mi kell, hogy legyenek. Például a szegénységről is beszélt, és arról, hogy, hogy erről aktíva, aktíva vitát kellene folytatni Európa szerte. Az önvéleménye szerint az, az a platform, amely ezzel foglalkozik, és az, amely gyakorlatilag csak egy évben egyszer találkozik, tud valamit javítani az ügyön, vagy, vagy ennél többre van szükség. Sokan mondták, hogy szükséges a legtöbb tag, tagállamban a strukturális reform, és hogy ezt ugyanakkor nem rendezik megfelelőképpen, nem eléggé átfogóak ezek a reformok. Mit lehetne az Európai Unió részéről tenni annak érdekében, hogy az új célokat, illetve hát a régi célok megvalósítását elérhessük? Az önök különböző szempontjaiból mi lenne ennek a megfelelő eszköze? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Harkin asszony következik az Aldétól. Vagy bárkinek? Van még kérdése, észrevétele az előadók felé? Köszönöm, elnök asszony! Megköszönöm először is az előadásokat. Kicsit késtem, de a legtöbb előadást azért sikerült hallanom. Elolvastam az elküldött dokumentumokat, meghallgattam, amit mondtak, és ez alapján azt gondolom, hogy számos probléma merült itt föl. Először is a koherencia és a közös gondolkodás hiánya meg kell próbálni megtalálni az összekapcsolódásokat a különböző szakpolitikák és alapok között. Aztán a megfelelő mérés sem egyszerű, ezért nagyon nehéz fölmérni azt, hogy összességében mit értünk el. Az alapján tehát, amit elmondtak, hogyan lehet javítani a helyzeten, hogyan lehet hatékonyan megfelelő eredménnyel dolgozni, ami a szemesztert és ezek 2020-as stratégiát illeti. Szerintem egy éves jelentés a 2020-as stratégiáról és a fő célkitűzésekről, ez az éves jelentés azt hiszem segítene. A kollégák említették, hogy nagyon fontos dolog, hogy, hogy megvalósult ez a felülvizsgálat, és szerintem nagyon negatív ez a trend. Meg kell nézni azt, hogy külön lebontva ki milyen erőfeszítést tett, hogy elérje a megfelelő eredményt. Van egy foglalkoztatásról és szociális indikátorokról szóló eredménytáblák. A gond csak az, hogy hogy nincs semmiféle következménye ezeknek az eredményeknek. Nem történik semmi, hogyha valaki rosszul teljesít. Erről mit gondolnak? Tehát ugye megvannak a jelzőszámok, és sokszor azt sem tudjuk, hogy elérik-e a tagállamok a célszámokat, az eredményeket. De még ha elérik is, azt sem tudjuk, és azt sem, hogyha nem érik el, akkor hogyan lehetne ösztökélni egy kicsit őket arra, hogy ezt megtegyék. Tehát erről mit gondolnak? Hogyan lehet korrigálni a nem megfelelő szakpolitikákat? És azt hiszem, még, dolog, még egy dolog hiányzik, az összekapcsolódások hiánya. A szociális alap, az EASY program, a szociális beruházási csomag, a nyílt koordinációs módszer, ezek külön létező programok, de nincs közöttük kapcsolat. Erről mit gondolnak? Még három rövid kérdésem van. Több kolléga is mondta, hogy a méltányos munka mennyire fontos. Ez egy szép kifejezés, az ILO is definiálta ezt. Erről mit gondolnak? Azt az érvet hallottuk, hogy a munka az munka, és valahogy nyilván el kell kezdeni a folyamatot, és egy idő múlva már az ember jobb munkát. El, letelt az idő? Bizony, már hat és fél perc, ez biztos nem így van. Na jó, még fél perc. Tehát ezzel mit lehet tenni? Hiszen sokan szegénységben élnek úgy is, hogy dolgoznak. Az egyik oldal azt mondja, hogy minden munkának méltányosnak kell lenni, a másik oldal meg azt mondja, hogy a munkában dolgozni kell, amennyi fizetést kap az ember, annyit kap. Sajnos nő a szakadék a kétféle munkatípus között a legtöbb tagállamban. Hogyan lehet ezt a szemesztert felhasználni arra, hogy itt valami eredményt elérjünk? A Dán kolléga beszélt arról, hogy a különböző képesítések vagy képességek nem feltétlenül találják meg a megfelelő keresletet. Viszont szerintem sokkal inkább baj az, hogy túl sok a túl kvalifikált ellen. Persze olyanok is vannak, akik nem elég kvalifikált, de szerintem a túlkvalifikálás, a túlképzés az sokkal nagyobb gondot jelent. Erről mit gondolnak? Köszönöm. Uh, the floor to, uh, Köszönöm szépen. A GUE nevében Szili Kioti úr kapja meg a szót. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Πράγματα να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές. Ε... Köszönöm szépen, hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm az előadók nagyon érdekes megjegyzéseit, előadásait. mindennek a tartalmát kellene alaposan megnézni, és azt kéne megnézni, hogy a megszorítások nem ö, játszanak-e közre abban, hogy a szegénység eh, eltörlése és más eh, ügyekkel kapcsolatos céljainkat nem tudjuk megvalósítani. Például Görögország olyan mértékben szenved a megszorító politikától, amely bizony elmélyíti a szegénységet, ront, még, még tovább mélyíti a válságot, és nagyon nehézé teszi a megfelelő politikák végrehajtását az előadó, különösen Debo asszony eh, említette, hogy legalábbis a szegénység elleni harc terén nincsenek kézzelfogható e- eredmények. Amit elmondott, abból teljesen világos, hogy az Európai Bizottság nem is várja el, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el. Az én frakcióm a szociális párbeszédet ösztönzi, és azt szeretné, hogyha ö, együttes erővel szüntenték meg a szegénységet, hiszen ö, csak így, tudunk elér, így tudjuk elérni a szociális kohéziót, a megfelelő számú munkahelyet, a foglalkoztatás ösztönzését. És amikor tisztességes munkáról beszélünk, mert ugye ezt szeretnénk, akkor biztonságos munkahelyekről beszélünk. Európának sokkal aktívabban kell az előtt álló problémákhoz hozzányúlni, de ennek az árát mindig a munkavállalók fizetik meg. Versenyképesebbé akarunk válni, de azt nem tehetjük meg olyan módon, hogy bizonytalanabb munkahelyeket teremtünk, illetve hogy a világ más részéről érkező munkavállalókat foglalkoztatunk. Európai polgároknak van szüksége arra, hogy munkát adjunk a kezükbe. Az Európai 2020-as eh, stratégián belül tehát, amikor foglalkoztatásról beszélünk, akkor szükség van a közszféra által tett befektetésekre is, már pedig nagyon sok tagállamban ez hiányzik. Azt látjuk, hogy megkísérelnek nagy multinacionális cégeket ide vonzani, e, előnyökkel, ösztönzőkkel kecsegtetik őket, hogy elhelyezkedjenek, letelepedjenek európai országokban, már pedig ez sem fog működni. Végül szeretném megkérdezni, hogy az előadóknak mi a véleménye a megszorításról, illetve arról, ahogy több ország is a trojka által meghatározott körülmények között él, hiszen úgy gondolom, hogy ezen a módon mi a foglalkoztatási céljainkat nem fogjuk tudni elérni. Másik kérdésem pedig a fizetésdömpingről szól, amely Németországban tapasztalható, és amely befolyásolja, szintén befolyásolja az Európa 2020-as célokat. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Edward Martin úrnak, akinek volt a születésnap, igyekezett ezt elhallgatni előttünk, de mi mindent tudunk Úgyhogy boldog születésnapot kívánunk! És most akkor megadom a szót Laura Ágiának, az IFDD képviselőjének. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm az előadóknak is! Horizontális benyomásokat kaphattunk különböző szempontokból, erről a stratégiáról. Tehát különböző véleményeket ismerhetünk meg, különböző perspektív, perspektívákat. Lenne néhány gondolatom, és aztán később ezeket el is mélyíthetjük akár. Először is a svéd szakszervezetek képviselőjének szeretnék föltenni egy kérdést. Svédországban mi a politika és a szakszervezetek közötti kapcsolat önöknél? Ez a világ számomra ismeretlen, legalábbis hazámban ilyen nem nagyon van. A szakszervezeti vezetők nem nagyon hallgatják meg, nem igazán figyelnek rájuk oda. Nálunk nem valósul az meg, ami önöknél igen. Nálunk a szakszervezeti vezetők valójában a politikai pártok tagjai, tehát szakszervezeti vezetőként kezdik, és aztán megélhetési politikusokká válnak. Hol van a demarkációs vonal? A svéd modellben. A tipikus munkáról is beszéltek, és azt mondták, azt úgy kommentálták ezt, hogy csupán azért, hogy dolgozzunk, az ember elfogad bármilyen feltételrendszert. Hát először így kezdi az ember, és utána pedig ez örökre szabályá válik, mindenki szemet húny felette. Tehát pozitívomként indul ez, hogy az ember mégis kapjon egy munkát, egy munkalehetőséget, de aztán ez egy olyan probléma, amitől nem lehet megszabadulni. Ilyen problémává válik. Míg egy észrevételem lenne, a szociális partnerek képviselőiről volt szó. Nos, a szociális felek úgy is képviselhetetik magukat, hogy a, a európai polgárok mondjuk európai parlamenti képviselővé válnak, tehát nem felejtik el az európai polgárok, hogy honnan jöttek. A mély szegénységre vonatkozó jelzőszámok feltétlenül egy minimum jövedelemhez kell, hogy kapcsolódjanak? Csak ekkor válik valaki csak ebben az esetben merül fel a valószínűsége annak, hogy valakiből szegény ember lesz? Amikor szegénységi mutatókról beszélünk, akkor számunkra milyen ajánlásuk van? Hogyan lehet hogyan lehet olyan adatokhoz jutnunk, amelyek megbízhatóak? Számomra ez itt a legnagyobb nehézség. Hogyan lehet egyértelmű és biztos szociális mutatókhoz jutni a szegénységgel kapcsolatban, a szegénység feltételeivel kapcsolatban az Európai Unióba. Még egy dolgot, még egy dologra felfigyeltem, a struktúrális reformok ex ante felülvizsgálatára, vagy vizsgálatára. Én erre azt mondom, remek. Talán így kellett volna kezdeni a struktúrás reformok megfogalmazásának idején. Most egyszerre a jövőbéli reformok ex ante és az első reformok ex post reformját végre hajthatjuk. Mindenki láthatja, hogy milyen szárnalmas eredmény született. Jó lett volna tehát, hogy a strukturális reformok megvalósításakor a megelőzésre is odafigyeltünk volna, most már csak a hatást tudjuk vizsgálni. Aztán még egy problémáról szeretnék beszélni, nem tudom, ki tud nekem válaszolni. Csak érintőlegesen beszéltek erről. Az elnökség egyik prioritása, hogy a hosszú távú munkanélküliségre találjon valamiféle megoldást. Most a gyermeki szegénység szerintem következménye a hosszú távú munkanélküliségnek. Vannak olyan szülők, akik már nagyon régóta nem dolgoznak. Ezek a szülők képtelenek arra, hogy megfelelő életkörülményeket, méltó életkörülményeket adjanak a gyermeknek. Mi a véleményük erről? Aztán ott van az elme kérdése. Nagy érdeklődéssel hallgattam végig Capello professzor előadósát. Ez az utolsó már tényleg elnök asszony, ígérem, be fogom fejezni. Tehát Capello úrra, urat mindenki ismeri a hazámban. Pontosan milyen területeken használják ezt a rendkívül újszerű gondolatot? Vannak már erre példák? Tehát, hogy az elme térképeket, vagy az agy térképeket innovációs célokra használják, hogy hatékony válaszokat ismerjünk meg? Thank you. Uh, Anna. Köszönöm. Két a költségvetési szakbizottságban dolgozó képviselőtársunknak adom meg a szót, akik szerettek volna kérdezni. És aztán megadom a szót a válaszokra. Most először. Lerigyel Szabár Rubel asszonynak adom meg a szót szocialista frakciót képviseli a Költségvetési Bizottságban koordinátorként. Parancsoljon, rövid kérdés, asszonyom. Köszönöm, elnök asszony. Valóban a Költségvetési Bizottság tagja vagyok. Épp ezért az előadóknak arról szeretnék kérdést föltenni, hogy ők hogy látják a kapcsolatot a között, hogy messze állunk a célok megvalósításától az Európa 2020 stratégiában, illetve a hiányos finanszírozás, ennek szerint hiányos finanszírozás között. Most a jelenlegi, a 2014-2020-as költségvetésről nemrégiben tárgyaltunk, az egyik nagy kétség vagy kérdőjel a parlamentben az volt, hogy hogyan lehet ezeket a cégütőzéseket megvalósítani az európai költségvetésből. Az Európai Bizottság ezeken a, ezeknek a költségvetések, ezeknek az évek költségvetésnek a felülvizsgálatán dolgozik, 2014-2020-on. Milyen tanácsuk lenne ezzel kapcsolatban? Hogyan lehetne javítani a dolgot? Mely programokat lehet javítani? Hogyan lehetne átcsoportosítani a finanszírozást a 2020-ig hátralévő időszakban. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Ernest Madagall a zöldeket képviseli, szintén a budget szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ma leginkább következményekről beszélünk, nem okokról. Több év telt el a válság kezdete óta. Elmondhatjuk, hogy az egyenlőtlenség a legfontosabb következmény. Lehet azt mondani, hogy ez a munkanélküliség miatt van, vagy a e- mély szegénység miatt, de így van. A helyzet tehát drámai, több millió európaira van hatása ez. Főleg olyan országokra igaz ez, akik ma nincsenek itt képviseltetve. Belgiumból, Dániából, Svájcból, Dániából hallottunk előadókat, de nem hallottunk előadókat Görögországból, Portugáliából vagy Spanyolországból? Vagy máshogy mondom, az Európa 2020-as stratégia, a stabilitás és növekedési paktum újabb áldozata. Sajnálom, hogy ezt ilyen durván kell elmondanom, de ez van közel a valósághoz objektív kritériumok, kritériumok kidolgozására van szükség, így kezdtük, azt mindezt a tagállamok kezébe került, és mi történt? Hihetetlenül magas a munkanélküliségi ráta, és a költségvetési, egy, a költségvetési egyensúly oltárán feláldoztunk szociális intézkedéseket. Sokszor a kormányok abba a csapdába estek, hogy maguk szorongatták meg az egyenlőség nevében a polgáraikat, és így még nagyobb egyenlőtlenség alakult ki. Az a Juncker terv egyik célja, hogy a beruházásokat ösztönözzük. Hogyan lehet ezt ilyen költségvetési ilyen költségvetési feltételekkel megoldani? Nincsenek területi kvótáink a stratégiára. Ez ön szerint, önök szerint milyen hatása jár? Fontosnak tartom elmondani, hogy a jelenlegi munkahelyek, amelyek létrejönnek, nem méltó munkahelyek, és attól félek, hogy újabb, masszív Európán belüli migrációt készítünk elő mindezzel. Az a kérdésem az összes előadóhoz, hogy hogyan gondolkodnak az európai 2020-as stratégiáról. Megvalósítható ez? El, valahogy még meg lehet azt oldani, hogy a különböző régiók közötti különbségek csökkentjenek, hiszen az elmúlt években éppen az ellenkezőjét láttuk. A strukturális fog, munkaerő, a funkcionális munkanélküliség, illetve a mély szegénységre a vonatkozó szakpolitikák nem voltak túlságosan sikeresek, van-e valami ötletük erre? A 2020-as stratégia nem csak formális felülvizsgálat keretén belül kell, hogy foglalkozzon ezzel, ezt csináljuk most, hanem igazi reform szellemiség kellene ide. Köszönöm. Thank you. Uh, well... Köszönöm szépen. Debo asszony bevezetőjében azt mondta, hogy az Európa 2020-as stratégia hatása kicsiny, csekély, vagy egy, egyáltalán nem történt meg. Hát most ugyanerről kérdezték nagyon sokan itt a képviselők. Megint felszólási sorrendben vesszük sorra az előadókat. Vájze úrral kezdjük, és tudom, hogy lehetetlen, de megkérem mégis, hogy válasszák ki azokat a kérdéseket, amelyekkel kapnak mondani, és próbáljanak meg nagyon világosan, röviden fogalmazni. Vájze úré a szó először. több kérdés és vélemény érkezett ahhoz a témához, hogy mi az a tipikus munka. Ugye van normális, van-e normális munka, a, a bizonytalan munkahelyet. Tehát bizonyos rész, rész munkaidős munkavállalás vagy mini állások kialakultak, sok ilyen formája van a munkavállalásnak. Az a probléma, hogy ezek a fajta munkavállalási körülmények nem adnak nem eredményezik a foglalkoztatás megemelkedést, hogy nem, nem csökkentik a foglalkoztatás hiányt. És aztán nem tudjuk igazából a tipikus és a nem tipikus közötti különbséget sem tovább ugyanúgy definiálni, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok fiatal például a neten szerez munkát, és akkor ezek a, ezekhez a munkahelyekhez nem kapcsolódik sem társadalombiztosítás, sem nyugdíjárulék. Tehát az, hogy mi tipikus és mi nem, az tulajdonképpen már a, a hagyományos gene, definícióknak nem felel meg. Aztán milyen strukturális reformok lehetnének még? Erre is vonatkozott egy kérdés. Azt látjuk, hogy a tagállamok még a legminimálisabb biztosítékokat sem adják meg, illetve szolgáltatásokat sem adják meg a polgároknak, például a pályaválasztási segítség, vagy, a, vagy az önálló munkakereséshez adott segítség, vagy az, hogy a munkavállalókat és a munkaadók közötti párbeszéd ösztönzése, ezek nem valósulnak meg, pedig ez nagyon fontos lenne. Aztán végül pedig a foglalkozásról mindig úgy kell beszélnünk, hogy az az egyes személyekre nézve eredményes, eredményesen alakuljon. Hogy valaki például dolgozhasson, és utána például még egy szombati napot feláldozhasson arra is, hogy tovább képzi magát. Annélkül, hogy ez kimenne, hogy, hogy, hogy ez rossz hatással lenne a saját munkavállalására. Na most a megszorítási politikák, én csak a német szempontból tudok beszélni, ahol már tíz éve foglalkozom ezzel a kérdéssel. Évek óta rengeteg sok millió eurót kezelünk, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy csak arra adjunk ki pénzt, amire tényleg kell, hogy takarékoskodjunk. És több ezer helyszínen foglalkozunk olyan munkával, amelynek során az adott pénzösszeg, a rendelkezés álló pénzösszegeket arra tudjuk fordítani, hogy a fiatalok munkavállalását támogassuk. Egyszerűen jó struktúrákat kell össze felállítani, amelyek, amelyeken belül például mi 18 millió euró felhasználásával azonnali segítséget tudtunk gyakorlatilag adni, például vállalatoknak annak érdekében, hogy ne kelljen elbocsátani a munkavállalóikat. És én úgy gondolom, hogy a, a hogy a nem rosszul működő vagy nem létező struktúrákban egyszerűen nem szabad pénzt fektetni, mert akkor az nem hoz eredményt. A, a munkanélküliek Németországban általában 50 éven felüliek, és nincsenek, meg, nem rendelkeznek megfelelő képzéssel. Tehát nagyon fontos ez is, hogy a képzésre koncentráljunk. Pontosan az 50 éven felüliek csoportja egy nagyon gyenge csoport Németországban, mert sajnos az idősebbek ellen mindenkinek vannak előítéletei. Aztán a bevándorlás, az Európába irányuló bevándorlásról. Én úgy gondolom, hogy hálásnak kell lennünk azoknak az európai tagállamoknak, amelyek a Németország újraegyesítése után lehetőséget biztosítottak a kelet-német fiataloknak. Most tulajdonképpen ugyanaz folyik, csak ellenkező előjellel és Európának gondoskodni kell arról is, hogy a fiatalok ne felejtsék el az otthonukat, és térjenek is oda-vissza, hogy erre szükség van. Euh, De asszony, köszönöm. A foglalkoztatásról beszélnék én is. Minőségi munkahelyekre van szükség, mi már kezdetettől fogva ezt mondjuk, és egyre több az atipikus munkahely sajnos, valóban van egyfajta előmenetel, tehát általában ez inkább a képzett embereket érinti, hogy így is előre jut, de sokkal inkább az a tipikus, hogy ilyen atipikus munka helyeket vagy állásokat halmoznak fel az emberek. Megszorítások. Belgium azért eléggé megúszta ezt. Ez azért van, mert jól működött a szociális háló, ellenállta a válságnak is de ma azt láthatjuk, hogy kicsit összehúzódik ez a szociális háló, egyre kevésbé egyre kevésbé működőképes, csökkent például a munkanélküliségé, egyre több a feltétel, egyre több ember esik ki tehát a szociális hálón. Nyilván nem csak nálunk van ez, de egyre több olyan ember van, aki kiesik az egész rendszerből, akik nem nem kapnak például munkanélküli segélyt, nem kap, utána nem mennek el a különböző szociális központokba sem, pedig éppen ez lenne a lényege a segélynek. Mi a véleményünk a 2020-as stratégiáról? Minden évben van egy nagy európai találkozó, Szerintem ez egyrészt jó dolog, de másrészt pedig a, a szegények számára is kéne ilyen, ilyen típusú találkozókat rendezni, illetve róluk is. De jó lenne, hogyha az előkészítésben részt vennének ezek a szegények, ezek a szegény emberek. Nagyon nehéz őket azonban motiválni, nagyon nehéz bármit is velük úgy megtenni, hogy az ember nem ismeri előre például a napi rendet, nem lehet komolyan dolgozni. Azok az emberek, akik szegények, nem minden esetben vannak ahhoz hozzászokva, hogy ilyen bonyolult dokumentumokat gyorsan elolvassanak, átrágják magukat rajta, hogy aztán erről elméleti síkon egyeztessenek. Tehát ez egy nagyon hosszú előkészítő munkát igényel a részükről. Jó lenne, hogy őket is jobban bele tudnánk vonni ezekbe az eszmecserékbe. Szerintem gyakrabban kéne találkozni, épp eszmecserét folytatni ebben a témában, tagállami szinten is, és meg kell hívni a különböző civil szervezeteket, előadókat, különböző társadalmi szférákból. Köszönöm. Niger asszony. Tack. Allra först vill jag svara på den konkreta fråga som... Köszönöm szépen. A konkrét kérdése válaszolva, mert hozzám intéztek, a szakszervezetek együttműködése a politikával a Svédországban címszó alatt. Nos, van három központi szervezet, amely a munkavállalókat képviseli, az LO, a TSO és a SZAKO nevű szervezetek Svédországban. Nem a politikai színezet alapján szerveződnek ezek, hanem a szakmai háttér ö, alapján. Persze van politikai kapcsolódása is ezeknek a szakszereteknek, ám elsősorban a munkavállalók szakmai hátterét szerveződnek, illetve a, a szociális partnerek közötti egyeztetés céljából. A, a meghallgatást ö, eredménye számra az, hogy ugye jók a céljai a 2005-ös stratégiának, Ám igazi beruházásokra, befektetésekre van szükség, a keresletet kell megmozgatni, így lehet lendületbe vinni a gazdaságot, véget kell vetni a megszorítások, megtakarítás politikájának, a gazdaságot az emberek jólét érdekében kell működtetni, és a társadalmi biztonság nagyon fontos, produktív tényező. És ha valaki munkanélküli, beteg, a nem bír megfelelő javakkal, nem tud nem bír megfelelő nyugdíjjal, akkor nagyon fontos funkciókat nem tud ellátni. Nagyon fontos, hogy minden embert helyzetbe hozzunk, képes legyen kifizetni a lakbérét, a, a, a, az alap létköltségeit. Ez egyébként más be, beindítja a gazdaságot is. A szegénységgeni harc tehát ilyen értelemben összefügg a, a gazdaság érdekével, a jó minőségi munkahelyek teremtése Európában ez irányba kell húzzon. Ha szegénységet szeretnénk leküzdeni Európában, az egyre növekvő szegénységet, sőt, a munkavállalók körében is terjedő szegénységet, akkor foglalkoznunk kell a túl alacsony bérekkel, amelyek nem, eleg, nem elegendőek ahhoz, hogy a, a dolgozó tisztességesen megéljen. Az új szer, munkavállalói szerződési formákkal is figyelemmel kell legyünk, a rossz minőségű munkahelyekre a nem megfelelő bért, munkaórákat biztosító munkahelyekre. Ha az emberek megfelelő bért kapnak, akkor a kereset is megmozdul. A 2020-as stratégia és az ahhoz kapcsolódó szociális célok az összes szakpolitikában meg kell jelenjenek. A szociálpolitika és a, a, a munkavállalói politika nem csak valamiféle dísz amit ráaggatnak a, a gazdasági célok politikára, hanem lényegiek kell legyenek. Köszönöm szépen, Hilfer is asszony, elszom. Köszönöm. Nagyon érdekesnek találom, hogy a hangsúly ismét a foglalkoztatási politikákra esett, és nagyon kevesen szóltak egyáltalán a társadalmi biztosítási szociális védelmi rendszerekről, amelyek tulajdonképpen a, azt a puffer eszközt képviselik, amely pontosan meg tudja akadályozni a szegénységbe való lecsúszást. És legalább egy keret irányelvnek kellene léteznie a megfelelő minimál, minimális jövedelemről. A megfelelő minimális jövedelem tudná biztosítani az embereknek azt a lehetőséget, hogy egyáltalán a piacra beléphessenek. És természetesen fontos a munka, fontos az állás, de nem old mindent meg. Viszont az a, azt a, a minimális jövedelem megadná azt a minimális feltételt, amelynek alapján bele lehetne lépni a munkaerőpiacra aki hosszabb ideje munkanélküli, annak a munkanélküliségi segélye egyre csökken, és egyre nehezebb, ahogy az idő múlik, egyre nehezebbé válik számára a munkerőpiacra való visszalépés. Tehát egy megfelelő szociális védelmi rendszer megléte és a megfelelő méretű minimális jövedelem megléte lenne a leges legfontosabb két feltétel a jelenlegi strukturális reformok jelenlegi formájukban adnak ugyan versenyképességi előnyöket, viszont a munkaerőpiacon azzal a hatással vannak, hogy a fizetések csökkenéséhez vezetnek, és ezért van az, hogy sokan két-három állást is el kell, hogy vállaljanak, és ennek ellenére nem képesek tisztességesen megélni a pénzükből. Másodszorban a strukturális reformokkal kapcsolatban a nyugdíjreformokat is nagyon alaposan meg kellene nézni a tagállamokban, illetve azt, hogy milyen hosszú távú hatással lesznek majd ezek a reformok a polgárokra különösen a nőkre nézve. Hogyha e, egy e, adott nyugdíjrendszerről egy másikra állnak át, annak milyen következményei lesznek. Örömmel hallottam a hatástanulmány újra és újra megemlítését. Igenis, nagyon fontos ezeket elkészíteni, hiszen a jelenlegi makrogazdasági politikák hosszú távon is nagyon fontos hatással lesznek majd azokra az emberekre, akik szegénységben vagy a szegénység fenyegetettség árnyékában élnek. Fontos a jelentések elkészítése, különösen az országspecifikus jelentések megvalósításáról szóló beszámolók elkészítése, tehát hogy ezeknek milyen hatásuk van, és hogy egyáltalán megvalósították-e őket megfelelő mértékben, vagy nem. A szegénység ellenküzdő európai platformról a civil szervezetek számára nagy csalódás jelentett ez a platform, hiszen inkább folyamatnak gondoltuk, reméltük, hogy így tud kialakítani, kialakulni a szegénységgel kapcsolatos célok megvalósításához hozzájárulván, és egy ilyen egynapos eseményé alakult sajnos. Az Európai Bizottság feladata az, hogy ezt ö, ö, megváltoztassa. Igenis, a szegénységben élőknek ö, is részt kellene venniük a munkában. Egyszer egy évben találkoznak ugyan a platform résztvevői, de a két találkozó között eltelő egy év munkája nagyon hiányos. Sokkal aktívabban be kell vonni a civil szervezeteket ebbe a munkába különösen azért, mert nem csak számokkal tud hozzájárulni a civil társadalom a munkához, hanem tapasztalatokkal is azt, annak kapcsán, hogy nemzeti szinten milyen lehetőségek vannak. Eredménytábla, igen, ezt is mindig szorgalmazzuk, hogy legyen egy korrektív intézkedéseket megindító mechanizmus. És végül a finanszírozás kérdése. A platform azt javasolta, hogy az európai szociális alapokból illetve az EASI-ból, a Horizont programokból érkező forrásokat lehessen kombinálni annak érdekében, hogy a, hogy a civil szervezetek is részesedhessenek a szociális politikák kapcsán megvalósítandó politikákra adott pénzekből. Nagyon keveset tudunk viszont a vállalati felelősségvállalás témájáról nem volt egyetlen jelentés sem tulajdonképpen az ifjúsági garanciával kapcsolatban erről a területről. Köszönöm. Most Capello úrnak adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. I temi che sono... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket hallottunk, és nagyon érdekes válaszokat is az előttem szólóktól. Nézzük először a foglalkoztatás kérdését. El kell mondjam, nem ismerem a többi európai országban a helyzetet, de az olasz helyzetet nagyon jól ismerem. A, tipikus munka nálunk lehetőségként indult. Az ember így kezd, így kerül be a munkaerőpiacra, és aztán stabilabb munkahelyeket szerez. Legalábbis így kellett volna, hogy legyen, ez volt a terv, de nem így történt. És ez mihez vezetett? Az ember, az emberek nem bíznak a foglalkoztató, a munkaerőpiacban, főleg a fiatalok nem bíznak. Aztán kérdezték a véleményünket a megszorításokról. Ami engem illet, én azt láttam, hogy az iskola világában nagyon nagy, a, nagyon nagy szenvedést okozott ez. És szerintem éppen ezért pontosan azt a vetületét azt a vetületét bénítjuk le a fejlődésnek, amihez a legnagyobb reményeket fűzhetnénk. Ezt nem szabad megengedni célkitűzések és költségvetések közötti kapcsolat, feltették ezt a kérdést is. A Költségvetési Bizottság tagja tette fel ezt a kérdést. Ez a legnyilvánvalóbb bizonyíték arra, hogy nem elég a pénz. Persze a kulcsfontosságú szektorokra kell finanszírozást szentelni, de nézzük azt meg a finanszírozáson túl, hogy az embereket hogyan képezzük. Tehát hogyan fogjuk, neki, hogyan fogjuk nekik megtanítani azt, hogy elméjüket hogyan kell hatékonyabban használni. Ezt mondtam én. Olaszországban a hozzáférés mindig nagy gondot jelent az Európai Uniós forrásokról beszélvén, tehát strukturális, arapokra strukturális reformokra van szükség. Én meg vagyok arról győződve, hogy le, egyszer, le kell erőszűsíteni ezt a folyamatot, tehát hogy az európai forrásokhoz hozzáférhessen egy szipla állampolgár is. Ami az elme kérdését illeti a különböző technikákat, amiről beszéltem, ezeket már többen használják ki, hírességek is, menedzserek is. Néhány példát mondanék, Cambridge, Oxford, ezek az egyetemek is használják ezeket a, ezeket a módszereket, vagy Amerikában, Kanadában is, és a tananyagban legelőször ezt tanulják meg, mind mapping, problem solving, eh, nemotechnikák. Niki Oppenheimer doktor egy hatalmas gyémánt kolosszus elnöke, és ő is ezzel foglalkozik, vagy az IMM e Teaching Departmentje is ezzel is így tanít, vagy az új-zélandi védelmi minisztérium is, ők is ezt a módszert használják. Számos híres személyiséget is emelhetnék, Benjamin Zander például, a bosztoni filharmonikus zenekar vezetője. Láthatják, többféle területről tudok példákat mondani. Tehát, hogy az elménket a természetes irányultságunkhoz mérten használjuk, az igazán komoly eredményeket mutatott már. Köszönöm. Thank you, and... Köszönöm szépen. Következő. Andersen asszony, Dániából. Ja, Köszönöm szépen megpróbálom három-négy csoportba szervezni a kérdéseket. Az első a foglalkoztatások, foglalkoztatásról szóló kérdések csoportja. Itt is ugye Dán szemmel tudom nézni a kérdést. Dániában ugye egy szokásos modell működik, egy nyitott, dinamikus munkaerőpiac van, ahol nem félnek az emberek munkahelyet váltani, nem félnek új munkahelyet keresni. 800 ezer új állás jelenik meg évente, amely egy kis 5 milliós lakosságú országhoz képest igen sok. És azt is jelenti, hogy minden nap nagyon sok Dán kap új állást teremtődnek új állások, teremtődnek új igények is. Gyakorlatilag az elfoglalt állások egyharmada jut munkanélkülieknek, úgyhogy nagyon nagy a, a kicserőlődés. Kulcs szó az, hogy szerintem, hogy nyitott, dinamikus munkaerőpiacot alakítsunk ki annak érdekében, hogy az emberek merjenek új állást keresni, merjenek nagyobb felelősséget, más feladatokat felvállalni, ami esetleg adott esetben több fizetéssel is járhat. Aztán azt hiszem, hogy a liberális frakció képviselője említette, hogy nagyon sok túl kvalifikált fiatal van Európában, illetve hogy túl sokan választják a felsőoktatásban továbbtanulást, és aztán nem kapnak munkát, és nagyon szerencsétlen helyzetbe kerülnek. Azt hiszem, hogy pont ez a benchmarking feladat, illetve rendszer akadályozhatja ezt meg. Van egy olyan tendencia, mm, amely szerint egy évfolyam 40%-a kellene, hogy tovább tanuljon felsőoktatási intézményben. Azt hiszem, hogy túlságosan, nagyon, túlságosan odafigyelünk arra, hogy legyen valakinek egyetemi képzettsége, és nem, nem hangsúlyozzuk eléggé a szakképzés folyamá, fontosságát. A, az iskolák a munkaerőpiac képviselői, valamint a kormányok, illetve a különböző szervezetek együttesen háromoldalú jelleggel kellene, hogy kialakítsák azt, hogy mikor van milyen szintű, milyen minőségű munkavállalókra szükség, és annak megfelelően kellene alakítani az oktatást is. Az utolsó kérdéscsoport pedig olyan kérdéseket tartalmaz, hogy milyen mechanizmusokat lehetne Európa szinten kialakítani annak érdekében, hogy a tagállamok a megállapodott kitárgyalt reformokat valóban meg is valósítsák ország szinten, illetve hogy hogy az ország specifikus ajánlásokat magukévá tegyék. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós költségvetést sokkal konstruktívabban ki kellene használni mézes macak helyett inkább egy kicsit ostorként alkalmazni, és azt mondani, hogy amikor az ország specifikus ajánlások megérkeznek, akkor lehet persze az EU költségvetéséből támogatást kapni annak érdekében, hogy a reformokat megvalósítsák. Tehát az Európai Uniós finanszírozást kellene összekötni a reformok megvalósításával ennek e, az Európai Uniós finanszírozás kellene a reformok megvalósításának feltételekében, e, feltételeként szabni. Aztán e, még beszélhetnénk arról is, hogy a tagállamok nem használják ki megfelelőképpen a rendelkezésükre álló forrásokat, ezzel is kell valamit tennünk. Köszönöm. Köszönöm, három plusz hozzászólónk kap majd szót még. Sander asszony. Parancsoljon elsőként. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is aggódom. A szociális helyzet miatt több tagállamban. Ma is hallottuk ennek a részletes lefestését, felvázolását. Franciaországban múlt héten jelent meg egy anyag, egy nagyon aggasztó anyag arról, hogy milyen súlyos helyzetben és szegénységben élnek a gyerekek Franciaországban. Meggyőződésem, hogy a helyzet, és ezt többen is mondták, úgy lehet, a helyzetet úgy lehet megoldi, megoldani, hogyha több munkahelyet teremtünk. Tehát az a megoldás, hogy mindenkinek, mindenkinek hozzáférést kell biztosítani a munkaerőpiachoz, így fel lehet venni a harcot a szegénység ellen. De így méltányosabb helyzetben is élhetnek az emberek, és sokszor, hogyha az ember egy munkahelyhez hozzájut, akkor már lakhatást is tud magának teremteni, jobb egészségügyi körülményeket, illetve biztosítási körülményeket teremthet magának, stb. Azt hiszem, hogy ez lenne tehát a megoldás, ezzel egyszerre több dolgot megoldunk, és így érhetjük el végül is az 2020-as stratégiában foglalt célokat. A helyzet ma az Európai Unióban egyáltalán nem kiegyenlített. Több tagállamban is nagyon magas a munkanélküliségi ráta. Más országokban viszont munkaerőhiány van. Nincs egységes megoldás tehát. Nekem lennének elképzeléseim, megkér, megkérdezhetem, mit gondolnak erről, de hát a legtöbb dologról már beszéltek. Én azt gondolom, hogy olyan megoldás kell, ami részben európai szintű, részben tagállami szintű, ami az európai szintet illeti, fontosnak tartom az európai szemesztert. A biztos, illetve a bizottság is elmondta, sokkal jobban figyelembe kell venni a szociális mutatókat. Ezek alapján kell a helyzetet értékelni, ezek mutatják be, hogy mi is folyik a tagállamokban. A kérdés az az, hogy ezek a mutatók mennyire kötelező érvényűek, de tudván, hogy a szociális kérdések sok esetben nem európai hatáskörben tart, betartoznak. Vannak ugyan már gazdasági mutatók, amelyek kötelező érvényűek, de a tagállamok még így sem tudják ezeket betartani. A tagállamoknak tiszteletben kell tartani a ország szintű, az országokra vonatkozó ajánlásokat, ez valóban szükséges, ezzel egyetértek. Én azt szeretném, hogyha fluidabb lenne a munkaerőpiac, és az Európai Unió igazi hatást tudna elérni, hogy, és tudná ösztönözni a tagállamokat arra, hogy ez megtörténje. Még egy utolsó szó, helyi megoldásokra is szükség van, hogy a tagállamok elérhessék a mobilitást, a tanulás képzést. Ne hagyjuk figyelemben kívül azt, hogy a határmenti területeken milyen megoldások születhetnek, mert nagy potenciált logrejlenek. Köszönöm. Köszönöm. Márten úr? Nem ment el, itt van, parancsoljon. Martin Én is Mártán vagyok, csak azért. Köszönöm. Örülök annak, hogy az imént megünnepeltek engem is. Néhány észrevételem lenne. Vannak olyanok itt az előadók közül, akik túlságosan magabiztosak voltak. Én senkit sem ismerek, aki aki ö, senki, semmilyen országot sem ismerek, ahol tökéletes lenne a szociális háló. Vannak olyan tagállamok, akik ezt megtartották, mások pedig liberalizálták a dolgot, úgyhogy figyeljünk oda, ne legyünk túl magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mit tud a szociális háló. Sok mindent hallottam még az előadóktól, de vajon mi az, hogy minőségi munkahely? A bér a minőségi? Mert szerintem nincs automatikus kapcsolat a munkahely és a szegénységből való kilábalás között. Mindenki ismer olyan munkavállalókat, akik szegények, mindenki ismer olyan munkavállalót, aki nem tudja kifizetni a lakbérét, tehát nem feltétlenül van a kettő között kapcsolat. Beszéljünk inkább minőségi bérekről, beszéljünk például európai minimálbérről, jó, én ezt elfogadom. Nem tudom, hogy mi az ideális, mi az ideális munkahely. Nem, olyan, nem igazán vannak olyan szülők, akik azt mondják a gyerekeiknek, hogy atipikus munkahelyet lássanak el. Franciaországban nem túl nagy a beruházások aránya, úgyhogy nagyon sok munkahely nem teremtődik. Egész Európában gondot jelent az, hogy nincs megfelelő beruházás. Fontosnak tartom azt, hogy az, azokat az európai elveket tisztelben tartsa mindenki, hogy nem szabad deficitesnek lenni, és az adóságot föl kell számolni. Vannak dolgozó szegények, és ne feledjük el, hogy Európán belül is verseny van. Nézzük például Spanyolországot. Spanyolországban azért növekedett a foglalkoztatási ráta, mert a a munkavállalói törvényt eh, nagyon komolyan veszik, és eh, ezért eh, megváltoztak a bérek is. Madame Döbónak tennék fel egy kérdést. Arena asszony teszi ezt fel igazából. Beszélt a horizontális szempontokról, arról, hogy a szociális dimenziónak kéne a legfontosabbnak lenni az európai ö, stratégiában. Ön szerint hogyan lehetne mindezt hatékonyabbá tenni? The last question. Utolsó kérdés. Manúr részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, Weize úr, önre koncentrálnék. Nagyon precíz módon arról, pontosan arról beszélt, ami gyakran nem történik ebben a házban, hogy nem, hogyan lehet a pénzzel jól gazdálkodni, hogyan lehet megtakarítani úgy, hogy hatékonyan. Például a BFA esetében, amely, amely deficites volt, ám olyan jól működött, hogy oda tudott pénzeket tenni, ahol konkrétan szükség volt, ahol konkrétan lehet fellépni a válság jelen. Ez fontos. Jelenleg mindannyian azt látjuk, hogy választások során vagy jobbra csúszódnak az eredmények, nacionalista jobbos eredményére, vagy balra, szélső balra, ahol le akarják söpörni az asztalról a megtakarítás politikát, ott rossz a kérdésfeltevés, rosszak a válaszok. Hogyha a munka politikában azt mondjuk, hogy ugyan megtakarítunk most, ugyanakkor hatalmas ígéreteket teszünk az állampolgároknak, akik ugye választásokra, választásokra csak ígéretekkel kecsegtetnek, aztán semmi sem történik. Kérdésem, hogyan tudjuk elérni azt, hogy ezen a területen egy jó érvelő munkát végzünk, amelyben az emberek megértik, hogy jó az, hogyha egy szakaszban megtakarítunk, ha aztán ezeket a megtakarított pénzeket konkrét célokra vonatkozóan célozva tudjuk elkölteni, nem elszorva a pénz, hanem értelmesen befektetve. Tehát nem, nincs itt ellenmondás, hogy vagy megtakarítás, vagy befektetés. Butaság ezt szembeállítani, a kettő ugyanannak az éremnek a két oldala. Az alapgondolat, a 2020-as stratégia alapgondolata kapcsán Juncker helyesen mondta, hogy ezt 15 milliárdot úgy kell felhasználni, hogy az emberek érezzék, hogy ott, ahol befektetési hiányok vannak, ott lehetőség legyen a beruházásra, ám nem arról van szó, hogy vödörre löntjük a pénzt ide-oda. Ez nem ezt kéne világosá tenni. A BFA, vagy más nemzetközi szeretek részéről van-e ilyen érv. Ezt kéne felhasználni, mert történhet valami. Németországban valóban nem működik az 50 év fölötti munkavállalók integrálása. Elképesztő, tudni, hatalmas tőke tudás halmosodott fel, hatalmas felelősség tehető ezek az emberekre, hosszabb távon kell ezeket munka, munkavilágában van tartani, és nem megednő betegség miatt kiessenek. Tehát hatalmas emberi erőforrás vészel, miért nem jutunk itt előre? Vajon a vállalatokat miért nem lehet rávenni arra felülesegen, hogy célzottan időseket alkalmazzanak, ennek előnyeit kiaknázva. Hatalmas sikereket látunk, ám túl kevés siker, még nálunk is. Vagy miért nem lehet itt előrelépni? Thank you. There was one direct question. Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdés volt Debo asszonyhoz, többiek pedig kérem, hogy döntsék el, hogy szeretnének-e még reagálni a feltett kérdésekre, vagy nem. Tessék, Debo asszony. de Köszönöm szépen. A horizontális szociális klauzulával kapcsolatban, hogy ez a szerződés része, a szegénységről, a szegénységről szóló paktumon keresztül lehet ezt megoldani. Én nem konkrétan ezzel foglalkozom, de a kollégáim mindig azt mondják, hogy ez nem nagyon működik. Elmondhatom, hogy Belgiumban mi a helyzet. A szövetségi állam foglalkozik ezzel, a, ők már alkalmazzák ezt, a régiók és az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok még nem. Szövetségi szinten nem volt egyszerű ez a dolog, és folytonosan újra kell ezt dinamizálni, mert jelenleg, hogyha egy intézkedést terveznek, tehát már ex ante, megkérdezik a, megkérik arra a szociális dolgozókat, hogy, egy, hogy töltsenek ki a szegénységről, egy, vagy alkossanak meg a szegénységről egy kérdőívet. Tehát ezek az alkalmazottak nem feltétlenül szegénységgel foglalkoznak, tehát kitalálják, elképzelik, hogy mik lennének a jó kérdések. Ez egyáltalán nem hatékony. Képzéseket kell kialakítani ezen állami alkalmazottak számára. Fontos, hogy legyen erről közvita, hiszen az a lényeg, hogy értelmes legyen ez az egész, ez az egész intézkedés. És ez csak úgy lehet elérni, ha van erről közvita, és nagyon fontos az, hogy a különböző tesztek is értelmesen legyenek megszervezve. Nem egyszerű, hogy ezt hogy lehet megtenni nem tudom, észrevették már, hogy semmilyen negatív hatást még soha ilyen teszten nem lehetett elérni. Tehát mindig pozitív ezeknek az intézkedéseknek a hatása. Tehát ami a hatáselemzést illeti, ezeket a kérdéseket kell még megvitatni, és ami pedig a kvalitatív, szociális kvalitatív, kvalitatív hatásokat illeti, itt is időre van szükség, nem egyszerű ezt a dolgot megoldani. Bizonyos szerintem sokkal jobb, hogyha csak néhány intézkedést akarunk bevezetni, és megadjuk az ehhez szükséges időt, megadjuk a módját, mint hogy össze-vissza belobáljuk egy kérdőívbe, és aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Thank you, Mr. Weisse. Köszönöm szépen, Weisse úr. Több kérdés volt, olyan kérdés, ahol a negatív jelenségeket, például az alacsony fizetés, a rossz minőségű munka, hogy ezeket hogy tudjuk elkerülni. Egy megoldás van erre, az, hogy az embereket képessé tesszük arra, hogy a munkaerőpiacon maradjanak. És ez az oktatáson, a továbbképzésen, továbbtanuláson múlik, a digitalizációval való jó bánás képességével, hogy biztosítani tudjuk e, azt, hogy egyenlő esélyekkel lépünk a munkapiacra, és hogy és tulajdonképpen sok tagállam van, ahol a szociális a, a kollektív szerződés által lefedett területeken valóban meg is valósul ez. A második téma, a megtakarítás nem kell, nem szabad, hogy az egyetlen célunk legyen. Az munkaerőpiaci szervezé, szervezeteknél ez egyre láthatóbb Európa több részén, tehát hogy felelősen kell a pénzt kezelni úgy, hogy képessé tegyünk valakit a céljainak az elérésére, vagy olyan struktúrákat teremtsünk, amelyek ezt el tudják elérni. Tehát mindig meg kell próbálni megnézni, hogy mi a legjobb megoldás. Eléggé megdöbbentő, hogy az Európai Unió ö, finanszíroz például olyan célokat, amelyek gondoskod, olyan eszközöket, amelyek gondoskodnak a fiatalok munkavállalásának garanciájáról, viszont azt nem biztosítják, hogy ezeket az eszközöket valóban jól alkalmazzák. Igazából tehát az a helyi végrehajtás területen, területén kell többet tennünk annak érdekében, hogy a polgárok tovább tudjanak jutni, mert különben nem fogják elfogadni a magyarázatainkat. Aztán az idősebbek helyzete. Valósz, valóban fontos az, hogy fokozatosan hagyják el a munkaerőpiacot a helyet, hogy hirtelen kilépjenek vagy kiessenek onnan, és tisztelettel adózom azok iránt, az országok iránt, ahol már vannak ilyen rugalmas rendszerek. Németországban is Németországban nem ennyire jó a helyzet, és ez valóban hátrány. Sok jó ötletet kellene kidolgozni annak érdekében, hogy ez a fokozatos munkaerőpiac elhagyás megvalósulhasson, hiszen azt látjuk, hogy mindenki egyre hosszabb ideig dolgozik életében, de hogyha valaki 59 éves korában a munkaerőpiacról kiesik, akkor semmi esélye nincs, hogy visszatérhessen. Köszönöm az összes hozzászólást, meghallgattuk önöket ebben a szakbizottságban, amely a foglalkoztatási és szociális napirend kérdésével hivatott foglalkozni. Tehát mi vagyunk azok, akik leginkább részt veszünk ezen ügyekben azokban, amelyek leginkább számítanak. És itt van az Európa Bizottság képviselője is. Azt hiszem, hogy nagyon hasznosak voltak e tekintetben is az önök megjegyzései. 18 pontot soroltam én fel a saját érzetemben, de persze nem teljesen új elemek ezek számunkra, hiszen mi politikai összefüggésében dolgozunk e témákkal, ám az önök perspektívájában fontos látni, ezeket is mindig vannak persze új dolgok, amelyeket ha megfelelő időt szánunk a téma feldolgozására, elemzésére, akkor hasznos lehet ezeket ilyen meghallgatások során is feltárni. Köszönjük! Abszolút döntő hogy kihozzunk valamit a 2020-as stratégiából. Az nem elfogadható, hogy 27 millió ember munkanélkül van, közöttük nagyon sok fiatal, és több mint 100 millió ember az Európai Unióban szegény, holott a világ egyik leggazdagabb kontinense vagyunk. Fontos, hogy önök tovább harcoljanak, adjanak nekünk érveket, tényeket, és mi is megharcoljuk a magunk harcát, bevonva az Európai Bizottságot is ebbe a folyamatba. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Most a napi rendünk következő pontja kerül terítékre. It's not a Köszönöm, barátaim. Most menjünk tovább. A négyes napirendi pont. A mikrofinanszírozási eszköz témában az első eszmecsere, a végrehajtást illető jelentés tárgyában eszmecsere a stakeholderekkel május 7-én kerültek sorra. Most megadom a szót jelentést tevőknek, Schulze úrnak parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Itt most a következő percekben a mikrofinanszírozási eszközről, a progresszről beszélünk. Ha emlékeznek, 2014. decemberében a szakbizottságunk döntött, hogy jelentést készít ezen eszköz végrehajtásáról. Jelentésemben az eszköz végrehajtását az életciklus felénél értékeltem a munkanélkülek és a hátrányos helyető emberek jobb hitel hozzáférését kellett elősegítse a az eszköz, akkor rámutattam hibákra is a bizottság. Ott pedig felhívtuk arra, hogy ezeket a gyenge pontokat kezelje egész éppen a progress mikrofinanszírozás eszköz végrehajtásában. Akik ott voltak, emlékeznek talán arra, hogy a legutóbbi ciklusban, a, ugye 2010-ben indult a progress annak idején, 205 millióval az európai befektetési alap irányítása mellett. Először a azonos nevű Progress programból finanszírozták. A munkahelyteremtő és szociális innováció vonatkozó programot 2013-ban fogadták el. Ez új pénzügyi alapot teremt, a bizottság és az EIF, ugyanakkor a Progress 2016 utáni végrehajtását még nem irányították, nem irányozták elő. A mikrofinanszírozási eszköz, a Progress elért célokat, hozzájárult ahhoz, hogy az EU 2020-as foglalkoztás politikai céljait elérjük, ez amiről az imént beszéltünk. Hiszen a legtöbb munkahelyet a kis, legkisebb állatok teremtették, és így segít ez az eszköz a munkanélküliek számára is, legjobb abban, hogy egzisztenciát építsenek föl, vagy tartsanak fenn. Tehát ezért van olyan nagy ö, hit, kereslet az ilyen mikrohitelek iránt. Annak társadalmi szempontból is hasznos, a munkanélküliek lehetőséget kapnak, céget alapíthatnak, amely adót fizet, és további munkásokat vehetek fel, sokkal jobb, mint a transferekből élnek ezek az emberek. Számomra a progressz elsősorban egy szociálpolitikai eszköz, másodszorban viszont gazdaságpolitikai eszközként is értékelhető. A pénzügyi támogatás a progresszból lehetővé az, hogy a hitelezők kisebb kockázatot tudjanak hiteleket kihelyezni. A progressz a refinanciálási alapot hoz létre, sokkal kisebb a, a kockázat, nagyjából 5 mint a, a hagyományos hiteleknél. 22-ből, vagy 24 tagállam érhető nem csak 22-ben. Ugyanakkor a gazdaság nagyon felettsége eléggé széttartó azokban a tagállamokban ezt kínálják, mégis működik. Szerintem fel kell hívjuk a tagállamokat arra, hogy teremtsék meg a feltételeket ahhoz, hogy részt vehessenek, ha addig nem vettek részt. Most néhány tényt szeretnék említeni. 3252 esetben folytattak hitel, 104,6 millió euró értékben. Ez, ez kb. 142,4 milliós előrányzat mellett történt. A következők állapítatók meg. Minden második ról elmondható hitelezőről, hogy nem kapott volna sima bankhitelt. 37%-a a szegészségi szint alatt, 17% pedig ö, teljesen elszegényedett ö, ember volt, a nők körében pedig szerintem igen magas örömteli módon a nők aránya 37 százalék, 40 százalék volt a progresszélja, majdnem elértük ezt. Néhány negatív pontot is felsorolnék. Egyes célcsoportokat nem értünk el. Sok kedvezményezett félt a diszkriminációtól. Ezen túl is elmondható, hogy az indikátorokra vonatkozó adat nem volt eléggé részletezett. A, megle- ahhoz, a, a vonatkozó jelentéstételi kötelezettség sem valósult meg mindig az Európai Bizottságot arra azt követeljük, hogy jobb, jobbítási javaslatokkal álljon elő a szociális gazdaság, például a részvevői, például a fogyatékkal élők szervezetei is kell, hogy kapjanak hételt. Sokszor több pénzre van szükségük, mint a 25 ezer euró, amely az Európai Unió szabályozás szerint a határa a mikrohitel kategóriának. Az easy a szociális vállalkozásokat kell, hogy táplálja. Itt is van egy szint. Meg kell, a bizottságot fel kell kérjük, hogy az új feltételrendszer vizsgálja felül, hogy több hitelt kapjanak a szociális vállalkozások. Itt is javítani kell tehát. Egy további oka annak, hogy a szociális innováció nem eléggé támogatható, abban a tényben áll, hogy nincs konkrét program amely a szociális gazdaságok számára irányozni elő hiteleket. E területen is javítani valók vannak tehát. A problémák és javítási javaslatok témájában a progresszék nagy hibája, hogy a mentoring tréningre vonatkozó nincs, nincs támogatás. Tehát a, a üzleti tervek, könyvelés és egyéb ö, ö, kvalifikációt kínáló témákban nincs elég támogatás a mikrohitel jelentős része a végrehajtási költség, tehát a mikrohitel nem csak a pénzügyi támogatást kell jelentse, hanem a fog, a, a, az üzleti tervek kidolgozására, vagy könyvelési költségekre is fordítható kéne legyen, sürgető volna itt egy megoldást találni. a megfigyelési időszaka a vállalatoknak, amelyeket progressz hitelből részesítettek, hosszabb távra kell, hogy kiterjedjen, tehát a hitel futamidén túl menően is meg kell vizsgálni a vállalat túlélési esélyeit, és a mikrohitel definíción is változtatni kell az EU-ban. Szerintem jelenleg elévült, ez újra kéne írni a e definíciót, hiszen a mostani szerint a a kis vállalat, amely 10 munkavállalónál kevesebb, alkalmazottal és 2 milliónál kisebb forgalommal 25 ezeres hitelnél többet nem kapott mikrohitel címén. Így ez túl alacsony a tétel, bevállalási tétel Európában szerintünk, itt a bizottság kell egy áldolgozó javaslatot tegyen. Néhány mondat az Európai Unió többi alapjából összefüggéssel, az, az ESZÁ-val és a, az EFSA-val. Az Európai Stratégiai Beruzási Alap és az ESA való kapcsolatot jó, hogy megköveteljük, mások frakciók persze másképp látják ezt. Az is fontos számomra, hogy az ESA eszközeit az easy-be lehessen besorolni, és így szélesebb finanszírozási alapja legyen a Progress programnak. Az is helyén való, már most is vannak olyan régiók és tagállamok, amelyekben van lehetőség arra, hogy az ESA pénzeket átirányítsák és progressz tevékenységekbe csatornázzák saját régióikban vagy tagállamokban. Itt egy profi menedzser is bekapcsolódik a végrehajtásban. Összefoglalás a mikrohitelek nem csak a fejlődő országban működnek, hanem Európában is jól működhetnek. Nálunk azonban elsősorban szociálpolitikai eszközként kell ezeket vizsgálni, szoci nehéz szociális helyzetben kell segítsen embereknek, akik így felépítették saját egzisztenciájukat. Azok, akik ott voltak, emlékeznek Davio Pintu hozzászólására, aki mikrohitelben szerzett tapasztalatairól beszélt, és arról, hogy milyen jól működött a vállalkozás és vissza tudta fizetni a teljesítelt. Emlékszünk erre a jobb példára. A KKV-k és innovatív ötletek előmozdítására, más támogatási lehetőség is rendelkezésre állnak. Itt nem a mikrohitelek az első ö, megoldás. Fontos a mikrohitelek kihelyezésénél mentoring és training és képzés is legyen, hogy a vállalatok a lehető legjobb sikerrel tudjanak talpon maradni Örülök az együttműködésnek, amelyet önökkel folytattunk, és remélem, hogy közösen elérjük azt, hogy javítsuk ezt a programot. Nem csak az árnyékeladókkal való együttműködés miatt vagyok hálás, hanem a többi kollega segítségére is. Köszönöm. Thank you, Mr. Schulze. I give the floor to... Köszönöm, Schulze úr. Most Javier López úr kapja meg a szót az SND részéről. Muchas gracias. En, en primer lugar, lo que... Köszönöm szépen. Először is azt emelném ki, amit azt hiszem mindenki konstatálhatott, hogy nagyon jó, részletes, átfogó, logikus javaslatot hozott létre a jelentés előadója, és megpróbálja minden lehetséges módszere javítani a progress eszközt. Nagyon jó sikerült szerintem ez a felvetés. Mi azt próbáljuk elérni, hogy a módosítaink érje el mindazt, amiről, amit szeretnénk elérni, tehát hozunk létre a munkahelyeket, az esély egyenlőség létrehozása a bankrendszerben, ez is cél, illetve a gazdasági célunk is van, tehát a hitelfinanszírozás való hozzáférés is célunk azok számára, akik a hagyományos banki módszereken keresztül nem jutnak hozzá a hitelhez. Az a cél, hogy a mikrofinanszírozási, a mikro, az európai beruházási programok kapcsán a mikrofinanszírozási vetületet mi hamarabb foganatosítsa, nagyon fontos az is, hogy a szociális hatás elemzés mit fog majd kimutatni, nyilvánvaló ez is pozitív lesz, és remélem, hogy az esélyegyenlőségre is pozitív hatása lesz ez. Ez előbb hallottunk erről a meghallgatáson, ez egy nagyon fontos, tehát az, az egyenlőség egy nagyon fontos szempont, de mindig, még, még mindig nagyon nagy a szakadék. elképzelhető, hogy a szociális gazdasággal foglalkozó vállalkozásokat is megemlítjük, nem biztos ez még. Még egy dolog, egyetértünk azzal, hogy a tanácsadást, a mentorálást, a képzést mindenképpen fölkaruljuk. Azt hiszem, hogy erre mindenképpen oda kell figyelni a hagyományos bankrendszernek, ben egy, ez, egy, ez a típusú program egy hatalmas hozzáadott értéket jelent. Meg kell azt fontolni, hogy mindezt hogyan valósítjuk meg, és aztán hogyan értékeljük ide. Ami eddig történt, az nagyon jó, gratulálunk. Uh, thank you. Again. Köszönöm szépen. Úrike Trebészius asszony kapja meg az ECR árnyék jelentéstevője a szó. Mikrofon nem működik megfelelőképpen. Mikrofon. Működik? Bocsánat. Tisztelt jelentéstevő. Szeretném megköszönni jelentéstevő munkáját. Nagyon átfogó jelentést kért, készített, nagyon sok pontot belefoglalt, és külön, a különböző problémákat nagyon jól körülírta. Van néhány pont azonban, amelyel szeretnénk kiegészíteni a jelentést, amelyen esetleg jelentéstevő úr elgondolkodhat. Először is a bankok szerepe. Amikor államilag finanszírozott kölcsönt nyújt a bank, akkor meg kell kérdeznünk, hogy egyáltalán miért szeretnénk ezt lehet, hogy hatalmi kérdésről van szó, de tulajdonképpen Dél-Európa, Dél-Kelet-Európa bankjainál nincsen megfelelő tőke ahhoz, hogy megfelelő kölcsön tudjanak nyújtani. Nem voltak képesek ezek a bankszektorok megfelelőképpen működni, és nem tudták, meg, nagyon sokat dolgoztak azon, hogy újra tőkésítsék ezeket a bankokat. Ezt a problémát eddig még nem is ismertük el, hanem mindenféle mechanizmusokkal próbáljuk javítani a helyzetet. Aztán a mikrohitelekkel kapcsolatnak szükségessége a megkérdezettek 70%-át ugyanis, mint tudjuk, elutasította a bank, ahová fordultak, és ezért nem, nagyon sokan nem is kértek már kölcsön, mert tudták, hogy is el fogják őket utasítani és ha kértek is banki kölcsönt, a progresszen keresztül sokkal könnyebben, illetve jobb feltételekkel tudtak kapni kölcsönt, és ezért úgy gondolom, hogy a holland rendszer adoptálása nagyon értelmes lenne, hiszen itt olyan kérvényezőknek is nyújtanak kölcsönöket, akiket a bankok elutasítottak korábban. Aztán a tréning és a mentorálás kérdése nagyon helyesen említette jelentéstevő úr, hogy fontos a résztvevőket tréningprogramokkal, mentorprogramokkal támogatni, és támogatom azt is, amit jelentéstevő úr ezzel kapcsolatban mondott, de azt is bizonyítanunk, biztosítanunk kell, hogy a program programban erre is legyen költségvetés, mert különben a gazdasági okok miatt nem fogják ezeket megtartani. Harmadsorban empirikus ellenőrzést szeretnék a programhoz. Fontos, hogy Európa szerte működjön, és hogy egységes mérő, a mérési adatok alapján értékeljük a hovatartozás, kisebbséghez tart, ho, való hovatartozás, illetve korcsoportok szerinti vagy nemek szerinti jelentéstétel fontos lenne. Aztán a kvótákkal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy valószínű lenne, valószínűnek tartom, hogy a nők jó visszafizetési valószínűséggel fognak kölcsönt felvenni, és ezt is szempontként kell figyelembe venni. És az is fontos, hogy hogy hagyják el a részvevők a programot, és hogy milyen végkövetkeztetést tudnunk levonni arra nézve, hogy hogy mennyire sikeresek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres lesz a mi együttműködésünk is, és várom a további munkát ezen a témán. Köszönöm szépen. Köszönöm. Papajoba asszonynak adom meg a szót az ALDE képviselőinek. Köszönöm. Néhány rövid megjegyzés. Nagyra értékelem a, szóval a kiváló munkáját a jelentéstevőnek. Renata Weber asszony az Aldi jelentéstevő emlékedőlő üdvözli a módszertant, és általában a progress folytatását a, a Zizi programban. Renáta is várja, és örömmel várja az együttműködést jelentéstevővel az IZI program továbbvitelében, amely az értékelő jelentést eredményre támaszkodva javítható lesz majd. Én pedig arra szeretném emlékeztetni önöket, mivel a, a kontnak is tagja vagyok, hogy június végén lesz egy különleges jelentés a szemövőszék részéről a mikrofinanszírozás témájában. Szerintem nagyon hasznos lesz az a jelentés is, nagyon áttekintést nyújt arról, hogy a mikrofinanszírozás hogyan használták fel a kedvedményezettek. Úgyhogy érdekes ezt az is forgatni, köszönöm az Alda nevében az eddigi munkát. GUE részéről van itt valaki? Karima Dellinek adom meg, a zöldek árnyékadójának a szót. And she is not here either. Nincs itt, ő sem. Azt hittem láttam, de nem. Lambert asszony. Nem? Nem. Akkor megyünk tovább. de az árnyékodók után kap majd szót. Pegin asszony az IFDD képviselője. Köszönetet boldog én is. Nagyon érdekes ez a jelentés. És megismerhetünk valamit, amit nem tudtunk eddig. Ez pedig az, hogy Európában van egy mikrofinanszírozási eszköz. Szerintem ezt sajnos nem mindenki tudta. 2020-ig 500 millió euró értékben lehetne ezt felhasználni. És 98-as, el kell mondani, hogy az eddig kiadott hiteleket 98%-ban rendszeresen visszafizitik. A kereslet nagyobb, mint a kínálat. Tehát a piac igenis készen áll erre a kérdésre. Ilyen típusú eszközökre van pont szükség, és nem az irreális multiplikátor hatású Juncker terv típusú tervekre. Sajnos csak 22 tagállamban lehet ezt igénybe venni. Szerintem az lenne a cél, hogy minden európai tagállamban ez igénybe vehető lehessen. Alapvetően olyan, olyan mikrovállalkozások veszik ezt igénybe, akik most indítják a vállalkozásukat, munkahelyeket teremtenek. Közvetítőkön keresztül történik a hitelfelvétel. A mikrohitelek az európai mikrovállalat definíciója szerint igénybe vehető, tehát kevesebb, mint 10 alkalmazott, kevesebb, mint 2 millió eurós évi forgalom. Érdekes, hogy ez az eszköz nem gazdaságpolitikai eszköz, hanem sokkal inkább szociálpolitikai eszköz. Egy bank számára nem túl költséges, egy bank számára, számára nem lenne túl nagy bevételt egy ilyen típusú hitel, viszont az állam számára sokkal kevésbé költséges egy ilyen hitelt biztosítani, vagy segíteni ennek a hoz, ehhez való hozzájutásban, mint különböző szociális támogatásokat adni. Tehát az a lényeg, hogy pont ilyen intézkedéseket hozzunk létre, amelyek célzottan a, ki, a kis vállalkozásokra és a mikrovállalkozásokra vannak kitalálva. Köszönöm. You, madam. Köszönöm, Vera asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd gratuláljak Schulz úrnak a jelentéséért. Jól szerkesztett, jól struktúrált anyag, okosan írták meg, és nagyon széles merítésű ajánlásaival is egyetértek. Csak egy apróság van, amelyet itt azért felvetnék. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy itt alapvetően szociálpolitikai eszközről van szó és ez abból is látszik, hogy a mikrohitelek 70%-ban olyanoknak jutnak, akik, akik munkanélküliek. Tehát olyan emberek, akik bankokból vagy máshonnan nem kaphatnának hitelt. Ezért rendkívül fontos ez. Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy némi dezinformáció kering egyes tagállamokban mindenről. Hiszen a Schulze úr által említett programokon túlmenően is kell segítsük a kedvezményezetteket, és arra is szükség van, hogy jobb minőségű tájékoztatást nyújtsunk az állampolgároknak, azoknak a fiataloknak, akik éppen neki vágnak a munkavilágának. Tehát hasznos lenne, hogy a munkahogyi központokhoz is eljussunk, eljusson a hír, egyetemekre, más oktatási intézményekbe, felsőoktatásba is a tagállamokban olyan helyekre, olyan intézményekbe, ahol segíthetjük azon készségek, képzettségek terjedését, melyek révén egyre több állampolgár ő láthatja használni ennek a programnak. Köszönöm még egyszer jelentős munkáját. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának ideje szeptember 15-e lesz. A módosítókat október 12-én, 13-án vitatjuk meg, és november 10-én fogunk majd szavazni szakbizottságban erről az anyagról. Köszönöm szépen, az ötödik napi rendi pont következik. Versenyképes munkaerő megteremtése a 21. századra a képzések és a kereslet összeegyeztetése a válságból való kilábolás eszközeként. Dábá Jovászonnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen. Megpróbálom kicsit rövidebben összefoglalni a mondatomat, mondandómat, mint amennyire a cím hosszú. 361 módosító indítvány érkezett. Múlt héten Strasbourgban tartottuk meg az első nagyon hosszú, majdnem három órás árnyék előadói találkozót. Akkor hasonlítottuk össze a módosítókat, megnéztük, miben hasonlítanak, miben térnek el a véleményeink. Nagyon jó eredményt kaptunk, jó volt az ülés. Egyetértettünk abban, hogy a szöveget egyszerű, tiszta formájában ö, igyekszünk tartani, és nagyon világos üzenetet szeretnénk továbbítani vele. Szeretném biztosítani, hogy a kompromisszumokban is megjelenik a jelentés tervezett célja, mégpedig az, hogy ajánlásokat adjunk arra nézve, hogy egy versenyképes munkaerőpiacot EU szinten hogy tudunk megteremteni. Számomra ez három fontos célban csúcsosodik ki először is a képzések és az elvárható jövőbeni igények jobb összeegyeztetése. Ezt például úgy érhetjük el, hogy erősítjük a munkaadók és a munkavállalók szervezeteinek jobb együttműködését minden szinten. Második célkitűzés vagy prioritás hogy olyan lépéseket javaslunk, amelyek erősebb szinergiát teremtenek az oktatási rendszerek és a az ipar a vállalatok között, és minden korcsoporthoz tartozó munkavállalót bevonnak ebbe, illetve a munkaerőpiac képzések összehangolásába. A harmadik prioritás meg az, hogy a legjobb tapasztalatokat osszuk meg. Ugyanis van már sok államban nagyon jó, sok jó tapasztalat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy tapasztalatot mindenhol ugyanolyan formában kell megvalósítani, csak azt, hogy a legjobban működő rendszereket terjesszük el. El fogok fogadni minden olyan módosítót, amely nem tereli el a jelentést túlságosan messze az eredeti céljához. Egyszerűen, világosan fogom megfogalmazni a szöveget, kompromisszumokat fogok készíteni, amelyeknek a megfogalmazása az múlt heti árnyékjelentés tevői ülés döntései szerint kerül majd kialakítására, és remélem, hogy egyet fogunk érteni a tartalmukban is. Holnap délután lesz a következő árnyék előadói ülés. Azt hiszem, hogy jó irányban kezdődött a munka már is, és nagyon érdekelne, hogy a többi frakció benyomásai milyenek a múlt heti első árnyékjelölodai ülés után. Bár nem látok itt mindenkit, tehát hogy azért, mert hétfő délután van, és még nem érkezett meg mindenki, késett esetleg a gépe, de minden esetre nagyon szívesen venném, hogyha a frakciók kommentálnak az eddig kialakult szöveget. Köszönöm you for your introduction. Köszönöm szépen a felvezetőjét. Reméljük, hogy Jesliveszke asszony még befut, mielőtt véget ér az ülés. De még várjuk, megadjuk a szót Jutos Steinrücknek, aki képviseli őt addig, mint szocialista árnyék eladott. Köszönöm szépen! A kolléganőm nem tudott eljönni, nagyon fontos határidők miatt, ám köszönni a jelentés létrejöttét. Nagyon fontos pontokat fogalmaz meg, ám szerintünk nem, nem teljes körű képet ad a munkaerőpiacról, mert túlzottan a készségekre koncentrál, a vállalkozás készségére és az önállóságra, és az állásfoglalásban a jólét, szociális biztonságrendszerek említése nem elégséges. A jelentés, angolul mondom, azt írja, több és jobb munkahelyet kéne létrehozni. Ám szerintünk sokkal konkrétabb kritériumokra van a szükség. Jó minőségű munkahelyekre van szükség Európában, és fenntarthatóakra. Számunkra tehát nagyon fontos kritérium az, hogy világos ez eh, megjelenjen a jelentésben. Aztán a képzésekre és a munkahelyi gyakorlatra vonatkozóan fontos, hogy jó minőségben történne. Ez nagyon sokféle foglalkoztatási formaliték Európában nem fizetett munkahelyi gyakorlat, olyan szakmai gyakorlat, amely kiszorít munkahelyeket, mert el minősítés nélkül végzik a munkát a gyakornokok. Tehát, hogy a, a szakmai gyakorlatra is megfelelő minőséget kell meghatározni azért, hogy elérjük a célt, azaz a szakképzését a gyakornoknak. A fiatal munkavállalók mobilitását követeli a jelentés. Ezzel összefőképpen azon világosá kell tenni, hogy ez a mobilitás megint csak minőségi mobilitás kell legyen, és nem az, hogy egymás alá mennek a bérek, és ez teszi mobillá a munkaerőt Szerintünk önkéntes mobilitás kell ez legyen, és bár egy oldalon a jelentés említi, hogy egy demográfiai változás közelében vagy középen vagyunk, és intézkedésekre van szükség, ugyanakkor feltétlenül mobilitásra kényszerítenénk a fiatalokat, itt az egyensúlyt korrigálni kell. Egészében véve szerintem a jelentés túlzottan hangsúlyozza a fiatalok azt, hogy a fiatalok nem találnak munkahelyet, mert nem, nem akarják, mert nem motiváltak. Ez szerintünk nem helyén való ábrázolása a helyzetnek. Ha nincs munkahely, akkor hiába ösztönzik a fiatalt, vagy hiába akar dolgozni, vagy akár szankcionálják is, ha nem teszi, hát nincs munka. Meg kell nézni, a jelentésben ott áll az is valahol, hogy a tagállamokat felhívják, hogy a jó kialakított gyakorlatokat alkalmazzák a munka nélküli eh, számának csökkentésére. Ez, ez nem a megtakarítási politika Németországban. Igenis közberuházások indultak el munkahelyteremtésre. Ez is egy jól kipróbált módszertan, amelyet itt a házban a konzervatív vagy neoliberális oldal inkább elutasítana. Tehát ennyit akartam mondani nagyon sok feladatunk lesz még ahhoz, hogy közös álláspontot hozzunk tető alá, mi szociáldemokraták nagyon világos elképzelésekkel bírunk erről. Thank you. Is there someone Köszönöm. Az lcr től van itt valaki? Képviseli valaki az lcr es árnyékjelentéstevőt? Nem. Gué-től? Onnan sincs senki. Akkor a zöldek következnek. Köszönöm. Köszönet a jelentéstevőnek is. Maga a módosít, az a tény is, hogy milyen sok módosító érkezett, mutatja, hogy mennyire fontos az emberek számára. Ez, ez egy olyan probléma, ami egyetemen arra ösztökél, hogy mi hamarabb az összes szociális kérdéssel foglalkozzunk. Jutta Steinrück is jelezte azt, hogy miről, mire kell most koncentrálni. Fontosnak tartom, hogy ne legyen olyan, ne, ne keltsünk olyan benyomást, vagy ne, próbál, ne próbáljuk azt az üzenetet közvetíteni, hogy az az 5 millió fiatal, akinek nincs munkája, azért, fiatal, azért munkanélküli, mert nem próbált munkát szerezni. Nem, ezek a fiatalok igenis próbálkoznak, jól, kép, jól képzettek, de még így se tudnak munkahelyhez jutni. a képzés mindenképpen segít a fiatalokon, de mindenki máson is, aki szeretne a munkaerőpiacra kikerülni, vagy bekerülni. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a bevált gyakorlatokra vonatkozóan. Ezt fontosnak tartom. De hogy vitát nyissak, három dolgot megemlítenék. Az egyik a ösztönző kérdése. Mi zöldek úgy véljük, hogy a nem a nagyobb nyomásgyakorlás jelenti az ösztönzést, nem azzal, hogy az aszimmetrikus kapcsolatot tovább erősítjük a munkaadók és a munkavállalók között, hanem arról van szó, hogy a foglalkoztatottak kezébe több kártyát adjunk, hogy ki, tudjak teljesedni, ki tudjanak teljesedni a munkaerőpiacon, hogy megfelelő minőségű munkahelyeket találjanak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy normális körülmények között éljenek, és legyen szociális védelmük is. Még egy fontos dolog van. Azok a, azoknak a szervezeteknek a bevonása, akikre nem szoktuk odafigyelni, azok, akik képviselők a munkanélkülieket, pedig a fiatalok, a migránsok, a nők, a diákok képviselőit mindenképpen meg kéne hallgatni, amikor ezekről a témákról beszélünk. A harmadik dolog, ezt már az első észrevételen, hogy ezt is elmondtam, az oktatás képzés szorosan kapcsolódik a munkerőpiachoz, de nem ez az egyetlen dolog. Az oktatás az oktatás önmagában is értéket ad, önmagában is képez, ez az emberek személyes előmenetelét is nagyban segíti, nem csak a fiatalokra vonatkozik ez, hanem mindenkire. Az oktatás, oktatás segítségével többet ért meg az ember az őt körülvévő világból, nem csak a munkaerőpiac szempontjából fontos, tehát a képzés oktatás. Várom én is a további vitákat, Említettem, hogy körülbelül hol nem érnek össze a véleményeink, de remélem, hogy a egyeztetéseken valamit sikerül elérnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Laura Ágiának van-e mondandója? Tiziana Begin fogja az fdd és árnyékjelentéstevőt helyettesíteni. Lehet, hogy itt egy kis félreértés van, mert én vagyok az árnyék jelentéstevő. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Nagyon érdekes volt múlt héten az árnyék jelentéstevő ülés. Szerintem is nagyon fontos az, hogy versenyképesebb legyen a munkaerőpiac. Össze kell tudni egyeztetni a keresletet és a kínálatot, de ne felejtjük, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem csak forráshiány van, hanem munkahiány is. Alapvetően el tudjuk fogadni azt, amit a jelentéstevő gondol. Azért van néhány véleményeltérés. B kompromisszum az egyik, egyik a megszorításokról szól. A megszorítások elmélyítették a válságot Európában. Ezt többször is megismétli a jelentés erről a 33-as módosítóban szólunk, aztán az F kompromisszum, nem támogatjuk, hogy az embereknek feltétlenül többet kéne dolgoznia, vagy többet kéne jelen lenni a munkaerőpiacon. Ez egy öregedő. Ez egy öregedő társadalom, nem hiszem, hogy az lenne a, meg, a fenntartható megoldás, hogyha mindenki több ideig maradna a munkaerőpiacon. Másként kéne ezt megfogalmazni, ahol, az, az, ahol azért egyértelművé tesszük azt, hogy mit lehet tenni azokkal a személyekkel, akik egy bizonyos életkor után elveszték a munkájukat, és így gazdasági problémákkal szembesülnek. Há, há, kompromisszum. Erről már beszélt a Gólya és Árnyék jelentéstevő is. Nincs igazán ínyemre azt mondani, hogy az emberek azért nem dolgoznak, mert nincs kedvük. Sajnos ezt az üzenetet lehet ebből kihallani. Nálunk 12%-nál is magasabb a munka nélküliségi ráta, a fiatalok irében ez még sokkal magasabb. Szerintem nem kell az embereket ösztönözni, és nem hiszem, hogy más tagállamokban más lenne a helyzet, minek ösztönözni az emberek akarnak dolgozni, csak nincs elég munkahely. Tehát ez lenne az elképzelés, csak megfelelő megfogalmazást kell ennek találni, megfelelő formába kell ezt önteni. Általánosságban hadd mondjam el azt, hogy a mobilitást kell ösztönözni, de nyilván ennek önkéntes alapon kell működnie. Ez nem a munkanélküliség elleni harc része. Biztos vagyok benne, hogy a következő árnyékelőtéstevő ülésen, ebben meg tudunk majd egyezni, és köszönöm eddigi munkáját a jelentéstevőnek. Thank you. Köszönöm. Most úgy tűnik sikerült megvárni Jaszlovetszka asszonyt. Sokunknak késett ma a gépe, de hogy befutott végre. Meghallgatjuk, mint a néppárt előadóját a jelentés tárgyában. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy késtem. Nincs kétség a felől, hogy Martina Lodvajva asszony jelentése rendkívül fontos. Különösen ma. különösen Sokszor hallunk olyan véleményt, hogy sok munkahely van, millió számra van munkahely, ám csak nem lehet ezeket betölteni, mert nem eléggé képzettek a munkavállalók, vagy nem is tudják, hogy vannak munkahelyek, kicsit arrébb. Fontos ezt látni, mert több millió fiatal se nem tanul, se nem dolgozik, sem szakmai gyakorlaton nem vesz részt Európában, és fontos, hogy foglalkozunk e jelenséggel, e, jelen, e jelentés révén is. Érdeklődést keltsünk a, egy szakmai jövő iránt ezen fiatalokban, Ma nagyon nehéz persze elhelyezkedni a munkaerőpiacon, különösen a fiatalok számára, meg az 50 fölöttiek számára is. Egyre -egy gyakrabban halljuk azt, hogy az 50 év fölöttiek nagyon nehezen találnak munkát. Ez a jelentés nagyon sok érdeklődés keltett, több mint 300 módosító futott be, ezek jó részt nagyon jó minőségűek és helyén valóak, nagyon érdekes gondolatokat fogalmaznak meg, azt hiszem, sikerül majd olyan jelentést ír, kialakítani, amely világos jelzéssel él az Európai Bizottság felé. Persze Martinától, a jelentéstevőtől függ, hogy néz ki majd a végső verzió, és persze a végszavazás dönti el a sorsát, de szerintem nagyon jó anyag jött össze, amely nagyon világos, érthető üzenetet fogalmaz meg az Európai Bizottság és a tagállamok címére is, meg a munkaerőpiacon levő állampolgárok részére is számom, a frakciónk számára, a néppárt számára prioritás a megfelelő munkaerőpiac létrehozása Európában, ezért támogatok különösen azokat a módosítókat és rendelkezés javaslatokat, amelyek révén olyan eszköz jönne létre, mely alapján értékelhetnénk, milyen, milyen szaktudásra, készségekre van szüksége a munkaerőpiacnak, hogy kell ezt rövid és hosszú távon, középtávon ö, nyújtania az oktás rendszereknek, a, a felsőoktásnak is, összekapcsolva ezeket a, a munkaadókkal, akár az önkormányzatokkal és egyéb munkadói szervezetekkel. Fontos, hogy a vállalkozási készségeket erősítsük, hogy képes legyenek az emberek kis vállalkozásokat indítani, képezni magukat. Gyakran halljuk azt, hogy a válság alatt leépítésre szorított munkaadók, meg bércsökkentésre szorított munkaadók nem használják fel a rendelkezésre a forrásokat arra, hogy ismét bővítsék tevékenységüket és beruházzanak a munkavállalókra. Fontos tehát, hogy a munkaadók és munkavállalók egyeztessenek, és képezzék magukat a munkavállalók, mert akinek ma munkája van, lehet, hogy holnap nem tudja betölteni majd az ahhoz szükséges kvalifikációkat. Tehát, hogy a dinamikus globális piacon növekvő vállalatok dinamikusan növekvő globális munkavállalókat találjanak. A fiatalokat meg kell tanítani arra, hogy felelős döntéseket hozzanak, és a szakmai jövőjüket ki tudják alakítani. És fontos, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy a megfelelő reformokat végrehajtsák a munkaerőpiacon, olyan szociálpolitikai eszközökkel is, aktivizálva a munkavállalókat, amelyek révén a, a társadalmi és gazdasági változásokra reagálni tudnak. Köszönöm Martinának a nagyszerű kezdeményezést, nagyon jól megírt jelentést, és köszönöm minden kollégámnak a benyújtott érdekes módosítókat. Szeretném megköszönni az váraton munkát is, amelynek az eredménye végső jelentés lesz. Madam McIntyre. Köszönöm szépen az ECR árnyék jelentése tevője, McIntyre asszony következő. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy a vita elején nem tudtam itt lenni, de azt hiszem nagyon sokan késtünk ma. Örülök neki, hogy legalább néhány rövid megjegyzés erejéig részt vehetek a vitában. Martina kiváló munkát végzett, nagyon fontos témáról itt jelentést és sikerült minden olyan témát belefoglalni, amelyre fontos koncentrálni. A rugalmas munkaerőpiac szükségessége, aztán amit az árnyékelődői ülésen is megvitattunk, hogy hogy tudunk egy olyan fogalmazást kialakítani, amely a politikai ö, formában is azt öntözi, ösztönzi, hogy az embereket tegyek, tegyük képessé ar, arra, hogy saját maguk vállaljanak felelősséget a saját sorsukért. Aztán a vállalkozáskészség, illetve az ezekhez kapcsolódó képességek, fiatalok képesítétele arra, hogy, hogy ne csak munkavállalók lehessenek, hanem hosszabb távon munkaadókká is válhassanak aztán különösen a készségekkel kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy a szakmai gyakorlatra is kitérünk, hiszen nem mindenki tanul tovább egyetemen és örülök, hogy megemlítjük azt, hogy vagy a duális képzés rendszerében, ahogy ezt néhány országban látjuk, vagy a szakmai gyakorlat rendszerében, rendszerén belül, ahogy azt Nagy-Britanniában szervezzük, meg tudjuk erősíteni az munka és a tanulás közötti kapcsolatot. 361 módostó érkezett a jelentéshez. Nagyon jó volt az árnyék előadói ülés a múlt héten. Nagyon sokat ö, ö, tudtunk végezni annak érdekében, hogy kompromisszumokat kovácsoljunk belőlük. Van talán néhány olyan kompromisszum, amelyel nem vagyok egészen megeleg, megelégedve, de egyébként majdnem mindent támogatni tudok, ö, amit a jelentéstevő eddig megért. Meg kell próbálni az ismétlődéseket csökkenteni, tudom, hogy ez nem lesz könnyű, de azt is tudom, hogy Martina erre is törekedni fog, tehát talán az ismétlődések miatti túlbonyolítást el tudjuk kerülni annak érdekében, hogy ne egy tarka karácsonyfa kerüljön ki a kezünk alól, hanem egy nagyon fontos témáról szóló jelentés úgy gondolom, hogy nem nagyon van benne felesleges dolog, minden, ami szerepel benne, az valóban lényeges, és előremutató abból a szempontból, hogy milyen munkát kellene végeznünk, és milyen javaslatokkal kell élnünk arra nézve, hogy hogy tudunk munkát adni az emberek kezébe. Nagyon fontos jelentés, tehát remélem, hogy a bizottság is ennek megfelelőképpen fogja kezelni, értékelni, és ezeknek az ötleteknek a mentén fogja kifejleszteni foglalkoztatási politikát. Köszönöm Martina munkáját, és várom a következő árnyék előadói ülést. Thank you. I'll give the floor till... Köszönöm az értédi részről, Vosszasszony. Köszönöm. Több helyen utal a jelentés munkavállalói mobilitásra. Hadd legyek őszinte. Adjuk vissza ennek a nevét, ami a nyílt, a nyitott ajtó emigrációt jelenti. Nem akarják a britek ezt, az ausztrál rendszerben a munka ö, engedélyek alapján kell a bevándorlókat beengedni Ugyanakkor harmadik országból érkezett képzett munkavállalók kapcsán Cameron úr kitiltotta azokat a képzett munkavállalókat, akik mondjuk Indiából jönnének Nagy-Britanniába, miközben örömmel beengedi 240 millió európait, hogy rád szabaduljanak a brit jóléti rendszerre. A 21-es, 22-es pontban a beszél, több brit munkahelyet reklámoz ez a jelentés, és olcsó külföldi munkavállalókkal töltené be a brit munkahelyeket, ahelyett, hogy a briteknek adná meg. A, nagyon nehéz a fiatalok számára most is munkát találni, anélkül, hogy több millió külföldinek kínálnánk a munkahelyeket, és adnánk nekik oda. És a 238-as módosítót említeném, hogy EU minimum bérről beszélne. Hogy az ördögbe akarnak a kerek végrehajtani ezt, amikor olyan hatalmas széttartás van a jövedelmek között Európában. Nagyon könnyű európai képviselőknek álmodozni erről, óhajokról, hogy majd egy EU szuperállam jön létre, amit mindannyian akarnak, de ahhoz nincs se lehetőségük, se hatalmuk, hogy olyan jogszabályt hozzanak létre, ami gazdasági katasztrófát jelentene, hogyha Európában minimum vezetnének be the last word to Madame. Most a végszóra megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, milyen érdekes vita volt. Biztosítom a hallgatóságot arról, hogy az jelentéstevő ülés még ennél is jobban sikerült, mert, holisztikus, mert holisztikusan és filozofikusan közelítettük meg ezt a problémát. Jó lenne, hogyha mindig ilyenek lennének a viták a szakbizottságban is, nem mindenkit hallottam az tevő ülésen, aki ma itt volt. Tehát filozófiai szempontból is meg kéne vizsgálni azt, hogy az embereknek ugye motivációja, a fiatalok mennyire felelősségteljesek. Beszéltünk arról is, hogy a szavaknak a különböző nyelveken különböző jelentése van, ezt is figyelembe kell venni. A felelősség valóban azt jelenti, amit mögé gondolunk? Tehát nagyon érdekes volt az emlékjelentéstevő ülés. Az új kompromisszumokon dolgozunk most. Azt hiszem a mai szakbizottsági ülés után ezeket el is tudjuk küldeni. A legtöbb dolgot, amit ma szóvá tettek a frakciók jelentéstevői, ezeket már megoldottuk, úgyhogy meg fogják találni ezeket a kért változtatásokat. Mindenkit arra kérek, hogy olvassa el az új kompromisszumokat, olvassák el a holnapi árnyékjelentés tevőülés előtt. És akik a módosítókról beszéltek, őket is kérem, hogy olvassák el a kompromisszumokat, mert bizonyos dolgok megváltoztak. Még egy fontos dolog, amit valaki mondott, és utaltam erre az elején, szerintem az kéne, legyen, hogy az kéne, hogy legyen a cél, hogy a szöveg a legvilágosabb és a legegyszerűbb legyen próbáljuk húzni a ismétléseket, egyértelmű üzenetet kívánunk közvetíteni, hogy valóban arról szóljon ez a jelentés, hogy megfeleljenek a kínált képesítések a munkahelyeknek, a kínálkozó munkahelyeknek. Egy ilyen témában felmerül az emberben az igény, hogy mindent belepakoljon, de nem Holnap nem lesz egyszerű az ennék jelentéstevő ülés, de azt hiszem a kollégáimmal képesek leszünk a problémát megoldani. És hogyha több ilyen érdekes ülésünk lesz, azt majd elmondjuk itt a szakbizottság ülésen. Köszönöm, és holnap délután találkozunk az árnyék jelentéstevőkkel. Thank you. Well... Köszönöm szépen. 20, június 23-án fogunk szavazni a jelentésről. Azt hiszem erről csak ennyit tudunk mondani. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk mára. Holnap reggel 9 órakor találkozunk. Sok dolgunk lesz, és szavazni is fogunk. Viszontlátásra holnap. Can I leave this here? I'll just sign that list.